Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom a mai ülésünket. Az első napi rendi pontunk Carlos Coelho jelentése, közbeszerzési stratégiai csomag címmel. Rögtön meg is adom Coelho úrnak a szót, négy percet kap parancsoljon. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária Bendkovska, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A közbeszerzési piac reformjáról szóló anyag már négy éves, és a tagállamok általi végrehajtásról kell most mérleget vonni, hogy mi működik jól, és hol vannak hiányosságok. Nagyon fontos volt meghatározni egy globális politikai és stratégiai keretet a közbeszerzési piac vonatkozásában, amely előre mozdítja a növekedést, a foglalkoztatást és az innovációt. Nagyon fontos része a közberuházásoknak ez a terület, több mint két milliárd euró évente. Ez azt is jelenti, hogy 240 milliárd közhatósági szerv, hatalmas összegeket szentel a közbeszerzési szerződéseknek. És tudjuk, hogy nagyon fontos a magas minőségű közbeszerzési szolgáltatások nyújtása, és ehhez egy átlátható, hatékony közbeszerzési piacra van szükség. A jelentés ennek az igénynek felel meg. Egyetértünk az Európai Bizottság stratégiájával, amely nem jogalkotási intézkedés csomagot javasol közleményeket a közbeszerzési piac professzionalizálásáról. Nem plusz törvényekre van itt szükség, hanem a már létező jogszabályok jó alkalmazására, ezért fogadtuk el ezt az intézkedés csomagot, a 2014-ben elfogadott irányelv csupán egy jogalkotási eszköz, ugyanakkor hozzá kell járulni ahhoz is, hogy a tagállamokat ösztönözze az innovációs, körforgásos és zöld gazdaság előmozdításához, amely fenntartható és inkluzív. Meg kell nézni, hogy milyen ritmusban ültették át a tagállamok ezt az irányelvet, ugyanakkor vannak kötelezettségszegési eljárások is. Egyes tagállamokban protekcionista jellegű a piac, a kkv számára nehéz a hozzáférés, hiányzik az átláthatóság. Az egyetlen odaítélési kritérium gyakran a legalacsonyabb ár, nem veszik figyelembe a szociális, környezetvédelmi, stratégiai célokat. A jelentésem olyan intézkedéseket javasol, amelyeket amelyek minőségi kritériumok elfogadását irányozzák elő a legalacsonyabb ár helyett. Aztán ösztönzi a KKV-k részvételét a közbeszerzési piacon, stimulálja ezt a területet. Aztán itt van az átláthatósági eszköz, a közbeszerzési nyilvántartás, fontos a digitalizáció felgyorsítása az eljárás valamennyi szakaszában, az innováció ösztönzése. Nemzeti közbeszerzési stratégiákat kell kialakítani, rendszeresen elemezni az adatokat, és szakmai ismereteket kell nyújtani a területen foglalkozóknak. A tisztességtelen versenyt ki kell zárni a határokon átnyúló közbeszerzési piacról, és javítani kell a harmadik országok hozzáférését a közbeszerzési piachoz nagyon magas minőségű etikai normákat is el kell fogadni. Végezetül elnök úr, köszönöm az elnyék jelentéstevőknek, akik elkötelezetten dolgoztak a jelentésen, és a véleményeket, amelyeket az MV, illetve INTA szakbizottságok készítettek. Jó tehát a jelentésünk, megfelelő a megközelítés a hatékony és versenyképes közbeszerzési piac létrehozásához, mely megfelel az ágazatban rendelkező kihívásoknak, és stratégiailag hozzájárulhat az innováció, szociális inkluzió, a fenntarthatóság, környezeti célok eléréséhez remélhetőleg elfogadásra kerül ez a jelentés, mert a közbeszerzési piacok jó működését ösztönzi, a foglalkoztatást és a polgárok érdekét is védi. Itt az adófizetők pénzét mindenképpen hatékonyan kell felhasználni a közérdekében. Köszönöm. Elnök a bizottság nevében Bienkowska biztos asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, képviselők, tisztelt előadó Köszönöm, hogy ezt napirendre tűzték, ezt a témát, a közbeszerzések témáját. Hallották az adatokat, a számokat, de ezeken túlmenően azt is látnunk kell, hogy a közbeszerzés egy nagyon fontos, a policit szolgáló eszköz, és a közbeszerzések nélkül nem tudnánk programokat végrehajtani. Az adófizetők persze ö, még mindig azt érzik gyakran, hogy a pénzükért nem kapják meg a legjobb közszolgáltatásokat, ezért úgy döntöttünk tavaly, november környékén, hogy a közbeszerzéseket újra szabályozzuk, mert úgy érezzük, hogy a közbeszerzések kultúráját meg kell változtatni, és haladták ugyancsak, hogy ez nem új dolog, csak módosítunk a meglévő jogalkotáson, és sok önkéntességre alapuló, ajánlatokon alapuló, bevált gyakorlatokra alapuló javaslat van benne. Fontos, hogy a közbeszerzéseket sajátjának tekintsék a szereplők, sajátjuknak tekintsék a szereplők, és zajlik még persze a politikai vita arról, hogy mi is a prioritásai egy ilyen módosításnak, és milyen végrehajtási eszközöket kéne a szereplő kezébe adni. A közbeszerzéseknek nagyon fontos szerepe lehet az európai versenyképesség javításában, a innováció kihívásnak való megfelelésben, és a jelenlegi energiahatékonysági célokat is, az innovációt általában a szociális kirekesztés elleni harcot szolgálhatják az ilyen közbeszerzések, és a leggazdaságosabb ajánlatoknak kell nyerni, amelyek ugyanakkor a legjobban elérik a célokat, és az adófizetők pénzével jól gazdálkodnak, de a gazdaságilag legolcsóbb nem mindig a legminőségibb, ezt ugye tudjuk, ezért kell arra odafigyelni, hogy az EU ö, jog eddig sem kérte, és eztán sem fogja kérni, hogy a legolcsóbbat válasszák, hanem a legmegfelelőbbet kell választani a pályázók közül hogy az európai kitűzött politikai célokat szolgálják a közbeszerzésre. Konkrét javaslatokat teszünk a szövegben arra, hogy hogyan kellene végrehajtani ezeket, lebonyolítani. És a csomagot hat prioritásra fűztük föl, ezeket röviden felsorolnám. Az első az innovatív zöld és szociális közbeszerzések ügye, második a szakmaiság, hogy a megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek a pályázók harmadsorban, a beszerzési piacokhoz való hozzáférésén javítása a kis és középméretű vállalkozások számára, negyedsorban az átláthatóság növelése, az adatok pontossága, a digitális átállás, a közbeszerzések digitalizálása, és több együttműködés a hatóságok között, az különböző szintek között. Idén márciusban a tanács ezt a csomagot támogatta első körben, úgy találta, hogy az európai versenyképességet növelheti. Februárban is volt már erről egy vita az ECOFIN tanácsban, ahol a jó közbeszerzések költségvetésre gyakorolt pozitív hatását emelték ki a résztvevők szakmaibbá szeretnénk tenni a közbeszerzési eljárásokat, és minél szakmaibb, minél a célokat elérőbb egy pályázás, annál gazdaságosabb is. A Gazdasági és Szociális Bizottság is elfogadott egy véleményt erről, és most örülök annak, hogy a parlament az intézményközi egyeztetések körét lezárva a saját véleményét is megalkotja. Komoly, lényegi, érdemi vitát folytattak önök a témáról, tudom és Coelho úr eh, kiválóan vezette az egyeztetést az árnyék előadók segítségével. Az önök jelentése szerintünk eh, nagyon jó, támogatható, és persze ad nekünk is néhány impulzust arra vonatkozóan, hogy minket kell még a jövőben elgondolkodnunk. Úgy érzem, hogy nagyjából konszenzus van a bizottság és a parlament között. Önök többségileg egyetértettek azzal, amit mi leírtunk. Néhány specifikus kérdésben nem, ezeket is kiemelném. A KMU-k szerepével kapcsolatban önök még ambíciózusabbak lennének, és egy kicsit pessimistának érzem azt, amit leírtak hogy nem férnek hozzá a kámuk a közbeszerzésekhez önök szerint. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy ez a helyzet javulóban van, és még jobban fog javulni. Egy tanulmány feltárta a KMU-k hozzáférés útjában álló akadályokat, és ezeket próbáljuk orvosolni. A stratégiai közbeszerzés tekintetében a tagállamok el vannak maradva a minőségi kritériumok alkalmazásában, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem kötelező a legolcsóbbat nyertesnek kihirdetni, az európai szabályok ezt sehol nem írják elő. A zöld, innovatív és társadalmi célokat szolgáló közbeszerzéseket külön meg kell támogatni, a meglévő iránymutatásokat azért megpróbáljuk kiegészíteni ilyenekkel és új normák megfogalmazásával. Egyetértek a jelentés azon kijelentésével, hogy a közbeszerzések digitalizációja sok előnyel járhat, és végül pedig a szakmaiság, a közszolgáltatások és a közigazgatás szakmaiságának javítása, többek között a bevált gyakorlatok cseréje révén, a kompetencia központok létrehozása révén van egy weboldal is, ahol ezeket a tapasztalatokat meg lehet osztani, és a European Competence for Public Buyers dokumentumban külön iránymutatásokat próbáltunk megfogalmazni e tekintetben is. Köszönöm szépen, hogy még egyszer, hogy ezt a témát napirendre tűzték. Köszönjük szépen, biztos asszony. Valóban kimerítő átfogó hozzászólását. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Bőge úr egy percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. A közbeszerzés központi dimenzióját csak merékesen említik gyakran, ez azonban hiba lenne. Olyan helyzetben vagyunk, hogy az Európai Unióból a versenyzők számára a harmadik országokbeli pályázók szemére a közbeszerzési piac zárt, de jure is de facto jobb hozzáférést kell itt biztosítani. A biztos azt, hogy ezt felvetette, kihívások vannak itt a kkv szemére is, amikor a nemzetközi dimenzióról van szó, akkor ezt komolyan kell venni. Egy központi probléma a jobb piaci hozzáféréshez egyrésztről a multilaterális megállapodások, a Government Procurement Agreement, ugyanakkor a jobb piaci hozzáférés az EU központi érdeke továbbra is fontos eleme a kétoldalú kereskedelmi megbeszélésének a CETA megállapodás, de akár az EU-Japán megállapodás is sikeres példája annak, hogy a jövőben hogyan lehet ilyen kísérleti projektként ezeket a további tárgyalásokba bekapcsolni. A közbeszerzés nemzetközi dimenziója mindenképpen potenciálra rendelkezik a növekedés és a munkahelyek teremtési az Európában. Köszönöm. Köszönjük Bőge úrnak. Következő hozzászólunk a Környezetvédelmi Szakbizottság nevében. Valán asszony parancsoljon. Ja, nem látom a képviselő asszonyt az ülésteremben, ezért az egyéni hozzászólókkal folytatjuk. A néppárt nevében első hozzászólunk Schwab úr két percben elnök úr biztos asszony tisztelt kollégák! örülök hogy böge kolléga az inte szakbizottság köréből felvetette a közbeszerzés globális dimenzióját így megfelelő pillanat az számomra, hogy rámutassunk, hogy azok a küszöbértékek, amik az EU-ban vannak, Németországban is, ezeket nem az EU rögzíti, hanem a Global Procurement Agreement-ből vezetődnek le, és ezért világosá kell tenni, hogy az európai gazdaság az USA elnökeitől eltérően nem Európát részesíti előnyben, hanem a piac bizonyos nyitottságát akarja biztosítani, amely különösen a mi cégeink számára más piacokon is hasonló nyitottságot feltételezne, ezt reméljük legalábbis, és azt hiszem biztos az, hogy itt több nyomást kell gyakorolni, hogy más országok hasonlóképpen erősen megnyissák piacaikat, mint ahogy mi megnyitottuk a piacainkat. Koályó kolléga jelentése, amit kifejezetten üdvözlöndök, azt hiszem, hogy világosra teszi, hogy a tagállamokban nincs ok arra, hogy a közbeszerzések 55%-a a legalacsonyabb ár alapján kerül odaítélésre, mert az irányelv és a 2014-es reform sok lehetőséget biztosít a közbeszerzési hatóságok számára, mindegy, hogy milyen tagállami szinten van ez, hogy a legjobb ajánlatot fogadják el és ezért mindenkit felszólítanék arra Németországban és egész Európában közbeszerzési hatóságokat, hogy gondolják át, hogy milyen feltételek mellett készítik el a pályázatot, és hogy valóban a legjobb pályázatot kapják meg, és ne utólagosan panaszkodjanak, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadták el. Azt hiszem, biztos asszonyon joggal mutatott rá arra, hogy a digitalizációval a közbeszerzés területén, és Portugália erre remek példa, nagyon nagy átláthatóságot és rugalmasságot lehet teremteni, és ez valamennyi európai vállalatnak, különösen a KKV-knak nagyon nagy segítség lehet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következik a szocialista frakció nevében. Danti úr, két perc van. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kollégák. A jogszabályi keret felülvizsgálatával a közbeszerzés területén 2014-ben európai új jogszabályt alkotott, amelynek a potenciáját még nem aknáztuk ki teljes mértékben a tagállamok nagy részében. A jelentés, melyet köszönetet mond a kollégánknak, Koelyó úrnak és Tarabella kollégánknak, egy teljes áttekintést nyújt arról, hogy hogyan ültették át, hogyan hajtják végre ezen normákat, ugyanakkor a problémákról is, amelyeket kezelni kell európai és nemzeti szinten. Szeretnék három pontot kiemelni. Az első folytatnunk kell a minőségi kritériumok alkalmazását az odaítélésnél. Nagyon gyakran történik meg, hogy a legalacsonyabb ár mögött tisztességtelen verseny rejtőzik, nem figyelnek oda a fenntarthatóságra, a szociális inkluzióra és a fogyatékosságra. Második sorban azt tudomásul kell vennünk, hogy a KKV-k és a szociális vállalatok csak 45 et kapják meg a tenderek értékének, és ez nyilvánvaló ellentmondásban áll valós súlyukkal a gazdaságban. Ezen témával kapcsolatosan konkrét intézkedéseket kell elfogadni, például azt, hogy az egységeket fel kell osztani, ezeket a tendereket kisebb egységekre, és így a kekevék jobban hozzáférnek ehhez. Aztán a digitális egységes piac, itt szintén ritmust kell váltani a közbeszerzési tenderek digitalizációját, illetően egyszerűsített eljárásra, kevesebb bürokráciára van szükség, és nagyobb átláthatóságra. Végezetül a kölcsönösség témáját vetném fel a közbeszerzések, a nemzetközi közbeszerzések területén közbeszerzési piacaink megnyitásánál ne feledkezzünk meg arról, hogy mennyire nehéz, sőt akár lehetetlen is az európai pályázók számára hozzáférni a harmadik országok piacaihoz. Ez egy elfogadhatatlan egyensúlytalanság, a bizottság, illetve a tagállamok gyorsan meg kell, hogy ezt szüntessék. Az úgynevezett nemzetközi közbeszerzési eszköz elfogadásával, amely továbbra is a tanácson belüli maradkodások áldozata. Köszönöm. Köszönjük szépen a következő hozzászólónk Matthews úr az ECR frakció nevében. Megadom a szót a távolétében Szelimovics úrnak, aki a liberálisok nevében két percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Coelho úrnak azt a kiváló jelentést, nagyon jó volt vele együttműködni árnyék előadóként. A közbeszerzésben óriási lehetőségek rejlennek. 250 ezer önkormányzat, 14, illetve közszerv a GDP 14%-át 2000 milliárd eurót költ el közbeszerzések keretében, és mégis valahogy nem tudjuk kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Ennek három oka van. Először is azért, mert a tagállamok nagyon lassan ültetik át nemzeti joganyagba ezt a, az irányelvet. Több kötelezettség szegési eljárást is kezdeményeznie kellett az Európai Bizottságnak, az elektronikus közbeszerzése kapcsán is hasonlóra számítunk sajátos módon. A másodikak az, hogy a nemzeti, regionális és helyi szinten nem használják stratégiai módon a közbeszerzéseket, ezért kérem őket arra, hogy ne administratív tehernek tekintsék ezt, hanem egy lehetőségnek, amelyel intelligens, fenntartható, befogadó növekedést tehetünk lehetővé annak érdekében, hogy a KKV-k új piacokat nyerjenek és ezáltal új munkahelyeket teremtsenek. Harmadsorban pedig azért, mert a közbeszerzéssel foglalkozóknak továbbképzésre van szüksége, bonyolultak ezek az eljárások, éppen ezért megfelelő képzésekben kell részesíteni őket, akár egyetemi ö, kurzusok szervezésével is. Éppen ezért az Európai Bizottság javaslatait, illetve a jelentésben lefektetett javaslatokat üdvözlöm. Alapvetően az kell, hogy legyen a célunk, hogy az adófizetők pénzét az Unióban jobban költsük el. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. A zöldek nevében Soltesz úr kettő percben. Jöhet ez volt. a beszéd a Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Rögtön elsőként hadd gratuláljak az előadónak, Carlos Coelho kiváló szövegetett le elénk. A közbeszerzés kiváló eszköz lehet arra, hogy céljainkat elérjük. A közbeszerzés nem csak gazdasági, hanem szociális, környezetvédelmi, egészségügyi és demográfiai célokat is szolgálhat, és szolgálnia kell. A közbeszerzés nek rengeteg pozitív hatása lehet, de sajnos mondani egyelőre negatív hatásokkal is jár. Az Európai Bizottság beslése szerint két milliárd eurónyi összegre rúg a korrupció ezen a területen, amivel szemben fel kell lépni. A közbeszerzések sokak számára terhet jelentenek az önkormányzatoknál, állami szerveknél, és nem előnyé. Ez főként az iskolai étkeztetés, illetve a kórházi étkeztetés terén. Itt ambiciózusnak kell lenni ahhoz, hogy um, egészséges, minőségi, színvonalas élelmiszerhez jussanak az említett csoportok, ehhez um, komoly új intézkedésekre van szükség. Ehhez rövidíteni kell azt az utat, ami az tányérokhoz az egészen a termelőtől. Ráadásul ezzel új munkahelyeket is teremthetünk. Ezek kézzelfogható, mérhető hatások, amelyek remutatnak tanulmányok, hogy a közbeszerzésben, ha csak a legalacsonyabb árat vesszük figyelembe, akkor ezzel még közegészségügyi kockázatot is teremtünk. Éppen ezért az egészségügyi szempontokat kell bizonyos esetekben első helyre helyezni, éppen ezért ebben a stratégiai közbeszerzési csomagban igenis foglalkozni kell azzal, hogy az közétkeztetés terén nem kellene a közbeszerzés alól teljesen kivenni, hiszen az egészség fontosabb, mint a pénz. Köszönöm, kedves kollega! technikai probléma van a kijelzőnkkel, úgy tűnik. Ezért a hozzászólók neve nem a megfelelő sorrendben jelenik meg. A technikusaink már dolgoznak a probléma megoldásán, azért jelzem ezt, hogy senki ne ijedjen meg, rám figyeljen, kinek adok szót. Ferreira úr a GUA nevében parancsoljon. Obrigado, presidente. Köszönöm, elnök úr. A közbeszerzési piac fontos eszközekkel, hogy legyen a tagállamoknak, hogy megvédjék és ösztönözzék a termelői szövetet, a helyi gazdasági tevékenységet, minőségi szolgáltatásokat, a környezet megőrzését. Erre szolgál az EU jogalkotási kerülete, ez megadja annak a lehetőségét, hogy ezen hagodalmakat figyelembe vegyük, ugyanakkor van, lenne erre gyakorlati lehetőség, hogy ezen eszköz esélyeit még kiaknázzuk. A szabad verseny nagyon fontos az egységes piacon. Meg kell felelnünk a nagy vállalatok a multik érdekeinek is, amelyek viszont nagyon nagy étvágyal vetették rá magukat a közbeszerzési piacokra. Ehhez hozzá kell tenni azt a tényt, hogy olyan ágazatokban, mint például a közbeszer, közszolgáltatások fokozatosan privatizáció következett be, Köszönjük szépen. Schwab úr egy kékkártyás kérdést szeretne intézni önhöz. Fogadja a kérdést? Schwab úr, önhöz beszélek. Ön már a frakció nevében hozzászólt, úgyhogy igazából jobban örülnék, hogyha a kékkártyás kérdést meghagyhatnánk azoknak, akik nem kaptak szót eddig, és akik nem kaphatnak szót, de hát, hogyha ragaszkodik hozzá, akkor megkérdezzük Ferejt úrat, fogadja a kérdését. De mondom önnek és a kollégáknak, akik már hozzászóltak, azoknak nem szívesen adok szót. Ferejra úrák, fogadja a kérdést, 30 másodpercen a svábúnak parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Ferére kolléga furcsa történetet mesélt itt el arról, hogy minden a multik nyakába varható. Először is azt kérdezném, hogy a 2014-es közbeszerzési eljárásról szóló szabályt ön olvasta egyáltalán, és ha igen, milyen kiválasztási kritériumokat ö, alkalmazna, hogyha ö, ön szerint a közbeszerzés mint olyan beszüntetendő? 30 másodperc van, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Én nyilván olvastam az irányelvet, amit itt olvasunk, és amit ön is képvisel, az a kis és középméretű vállalkozások melletti áll kiállás valójában minden az európai ö, nagy vállalkozások érdekeit szolgálja, akik ezt a piacot már rég lenyúlták maguknak, ne felejtsék el, hogy ez a közbeszerzési eljárás elvileg az egészségügyet, a kisembereket kellett volna, hogy szolgálja. Rég nincs erről szó. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Acker kolléga másfél percet kap. Elnök úr. az adófizetők pénzét hatékonyan kéne elkölteni, és munkahelyeket teremteni belőle, és beruházásokat csinálni belőle. Ehelyett óriási cégek nyúlják le a közbeszerzési eljárásokat. Saját South Essexi választókörzetemben van egy új gázszolgáltató, aki Liverpoolból érkezett hozzánk, és a helyi minőségi ellátást helyett felvásárolva a helyi szolgáltatókat közbeszerzés eljáráson nyert. Ezt a folyamatot, ezt a trendet le kell állítani. Azokat a közbeszerzéseket kell támogatni, amelyek a helyi szereplőket hozzák helyzetbe, a kis és középméretű vállalkozásokat, akik nyilván, mert helyben vannak, a leghatékonyabban költik el a pénzt és arányokat kéne találni, hogy egy fontból mennyi maradhat, kéne, hogy maradjon helyben. Jelenleg minden közbeszerzés körülbelül felét a külső nyertes viszi el. Ha a helyi szereplők kapnák meg a kiírások pénzeit, akkor a pénzek helyben maradnának. Most azt mondják nekünk, hogy vége a megszorításoknak, ezzel együtt a közbeszerzésekhez való hozzáférés a kicsiknek, a helyieknek nagyon nehéz, és továbbra is eláramlik a pénz a közbeszerzéseknek hála a helyi szintről. Egy kékkártyás kérdést elfogadna Grappini asszonytól? 30 másodperc van Grappini asszony. domnule președinte stimate coleg köszönöm szépen elnök úr kedves kollégák egyetértek azzal amit mond de azért azt gondolom nem gondolja komolyan, hogy kizárólag a nagy cégek kapnak közbeszerzéseken pénzt. Mindenki ott próbál csalni, ahol bír, és a kicsik sem teljesen büntelenek. Mi a véleménye Áker úrnak erre? Van ebben igazság? valóban egyfajta lefele spirál érvényesül, de ha helyek a kiírások, akkor az emberek magukat kevésbé csapják be, helyben teremtik a munkahelyeket, és ez középtávon csökkenti a közhatóságok kiadásait is. Tehát igen, úgy kell megváltoztatni a szabályokat, hogy a lehető leghelyibb módon valósuljanak meg a projektek. Köszönjük szépen! Következő felszólalónk, még egyszer megismétlem, hogy a képernyő most rosszul mutatja a jelentkezők sorrendjét, még a technikusok megoldják a problémát, addig a hagyományos módon szólítom a felszólalókat, ne nézzék a képernyőt. Tosinski asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átláthatóság régóta fontos szempontja kéne, hogy legyen a közbeszerzéseknek, és ehhez persze erre az új szövegre nem lett volna szükség, bár jó, hogy az átláthatóságot követeli, de ettől a szövegtől nem lesz több az átláthatóság. A tisztességesség, az erkölcs mástól van vagy nincs. A piacokat szisztematikusan, ha megnyitják a harmadik országok előtt, akkor a függetlenségüket elvesztik a helyi önkormányzatok, és akkor már semmilyen szerepük nem lesz a pályázatok elbírálásában. Az ultraliberálisok az Európai Unió urai jelenleg még, és a nemzeti erők megpróbálják maguk is a saját érdekeiket érvényesíteni. A környezetvédelmi célok nem mindenek fölött állók. Mi, akik a nemzetet fontosnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy a nemzetállam megerősítésére is fordítani kell komoly összegeket. Köszönöm szépen. Ezzel a frakciók felszólalóinak a körét lezárom, és most a függetlenek kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A közbeszerzések gyakran ö, okoznak gondot. Ennek a fő oka az, hogy az önkormányzatokban olyan emberek ülnek, akik más emberek pénzét, pénzét költik harmadik emberek számára jó esetben, vagy a saját maguk számára, azoknak kéne a pénzt megkapni és elkölteni, akik a rászorulók. A, az államra nem lenne szükség ebben a körben, mert túl sokat lefölöz magának, és ezt a korrupt köztisztviselők segítségével teszi. És ha a legolcsóbb nyer mindig, akkor ezt már látjuk, hogy így akkor a szociális kritériumok soha nem fognak érvényesülni. Az egyetlen szociális kritérium az, hogy meggazdagodnak azok, akik ezén átmegy a pénz. Nincs szükség ezekre. Nibler, Nibler asszony következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Egy pontot szeretnék ebből a Koeljó féle remek jelentésből kiragadni, melyet nagyon fontosnak tartok, mégpedig a jelentésben szerepel, hogy az egyetlen ajánlattevős pályázatok száma 2015 és 16 között 40-ről 50%-ra nőtt, tehát az pályázatok egy harmada esetében mindössze egyetlen pályázó van, és hogyha átgondoljuk, hogy ez min is múlik, akkor gyakran tudomásul kell vennünk, hogy a KKV-k számára nehéz részt venni a pályázatokon. Az én községemben egy új iskolát alakítottunk ki, 5 milliárd eurós projekt volt, európai szinten volt kiírva a pályázat, és csak egyetlen pályázónk volt. Itt persze e, európai szinten vannak pályázatok, de ez egy hatalmas ráfordítás, és esetleg egy valaki jelentkezik, vagy a régióból két pályázó van. Kérdés az, hogy akkor van-e értelme az európai szintű kiírásnak? Mit is akarok ezzel mondani? Szeretném hangoztatni, hogy a közbeszerzési pályázatok odaítélése a ráfordítást is figyelembe kell, hogy vegye a kiírásnál, és jó lenne, hogyha a következő felülvizsgálatnál az odaítélés szabályait is megvizsgálnánk a küszöbértékekről vitázva. Az eszköz nagyon jó, átláthatóságra van szükség, tisztességes versenyre van szükség, a közbeszerzések területén ugyanakkor nem fordulhat elő, hogy a pályázatok egyharmada a semmibe fut, tehát át kell gondolnunk, hogy ez min is múlik, és különösen az építés területén még mindenképpen korrekcióra van szükség, mert különben nincs értelme az iskolaépítésnél, például Bajorországban, az én régiómban, Portugáliából, Ciprusból vagy más területekről oda utazni, ez nem éri meg. Kérem, hogy ezt is vegyük figyelembe majd a felülvizsgálatnál. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most Rozier asszony következik két percben. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és az elnyék jelentéstevőnknek, Tarabella úrnak is a munkát. Számadatokról beszéltünk, tudjuk, hogy mennyire fontos a közbeszerzés, ugye 14% a GDP-nek az, az összeg, az első számú gazdasági tevékenység ez, és itt nem csupán a profit maximalizálásról van szó. Ugye 2014-es az a jogalkotási csomag, nem használják ki ezt eléggé az európai közbeszerzőket, a pályázók, ugyanakkor ez rugalmasságot irányoz elő, és olyan kritériumokat ír elő, amely megy a pénzügyi szempontokon, a szociális inklúzió, a környezeti minőség is kell, hogy szerepeljen a pályázatok kiválasztásában jobban meg kell ismerni ezeket a lehetőségeket, jobban kell ö, képezni a közbeszerzőket, hogy a gazdaságunk fenntarthatóbb lesz, legyen és erényesebb a közbeszerzéseknek köszönhetően. Elnök, köszönöm. Kölmel asszony követ, ö, úr következik egy percben. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. A közbeszerzés egy nagyon érzékeny terület, ahol az államnak meg kell mutatnia, hogy gondosan bánik az adófizetők pénzével. Itt tehát több pontot kell figyelembe venni. Egyrésztről rendesen kell, hogy lefolytassuk az eljárást, másrésztről a gazdaságosságot és a takarékosságot egy helyes egyensúlyba kell hozni, hogy a polgárok megértsék, hogy mit is tesz az állam a pénzükkel, ez megfelelő átláthatóságnak kell uralkodnia. Fontos tehát, hogy ezen eljárásokat úgy alakítsuk ki, hogy valóban minden polgár megérthesse, hogy hogyan zajlanak ezek, ugyanakkor csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha ezek az eljárások a lehető legkevésbé bürokratikusak. Nibler asszony is elmondotta, hogy nem lehet mindent egy kalapba önteni, figyelni kell arra, hogy az eljárások hatékonyak legyenek az ajánlattevők számára, mert különben csak elméletben vannak jó szabályaink, ugyanakkor gyakorlatban ez nem ér semmit, mert a cégek nem képesek arra, hogy teljesítsék az összes feltételt. Ezért feltétlenül át kell gondolnunk, hogy esetleg az e egyes területeken a küszöbértékeket úgy módosítsuk, hogy ne teremtsünk felesleges bürokráciát. Köszönöm. Köszönjük szépen, Eichhaut úr, másfél percben a következő hozzászólunk. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is köszönettel tartozunk a Coelho úrnak a jelentésért. Azt mindannyian tudjuk, hogy a 2014-es felülvizsgálat nagyban javította ezt a jogszabályt. Ugyanakkor Hollandiában ez új problémákat is teremtett azáltal, hogy az ellátás, a helyi ellátás, amely közösségi szinten, önkormányzati szinten valósul meg Hollandiában, a vége az, hogy az ellátási rendszerekre vonatkozó közbeszerzések során annyira odafigyelnek a szabályokra és a bürokráciára, hogy megpróbálnak ezeknek eleget tenni, de igazából nem foglalkoznak, hogy vizsgálják az érdemi kérdéseket, csak a formaiakat, ahogy azt a kollégák már megtették nemzeti parlamentek részéről, az Európai Bizottsághoz jó néhány kérdést intéztek képviselőtársaim, nekem is lenne kettő kérdésem. Az első ezek közül készen állnak arra, hogy a tagállamoknak nagyobb mozgásteret adjanak annak érdekében, hogy a szabályok esetleges negatív hatásait kiküszöböljük. A felülvizsgálat során, következő felülvizsgálat során a szociális ellátó rendszer hatája alól kivételét el tudják képzelni? Jó hírem van önnek, önöknek. Úgy tűnik, hogy az elektronikus kijelző helyesen működik, tehát valóban Precel úr lett volna a következő zászlónk, aki egyelőre nincs itt az ülésteremben elég sokan hiányoznak ma, ezért az Zarianapoulos úr következik. Köszönöm szépen. A közbeszerzés nem más, mint az közpénz magán célra történő felhasználása. Monopóliumok botrányosan használják ki a közbeszerzések piacát. Próbáljuk ezt megnyitni a nemzetközi szinten, a protekcionizmus eh, pedig a különböző kritériumok eh, testeszabása módján működik. Görögországban gyorsítva privatizálnak repülőtereket, az energiaszektorban, távközlésben, a vízágazatban, a tengerpartot, katonai létesítményeket mind-mind külföldiek kezére adjuk. Tehát az ország közvagyonát befektetőknek játszotta át a Siriza vezette kormány az emberek végre verejtékkel megkeresett pénzéből tulajdonképpen semmi nem marad, ezt mind elherdálták. Az emberek napról napra élnek, éppen ezért újra közvagyonná kell tenni mindezt. Köszönjük véleményét Zaria Napolos úrnak, Seinfeld úr kettő percben. Dziękuję, panie przewodniczący. Rozmawiamy... Köszönöm szépen, elnök úr. Roppant fontos kérdésről beszélünk. Nem csak munkaerőpiaci szempontból, hanem óriási összegekről is van szó. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a 2014-ben felülvizsgált irányelv nemzeti jogba történő átültetése ilyen lassan halad a tagállamokban. Hadd mutassak rá egy-két problémára ezzel a jogszabályjal kapcsolatban. Szinte kizárólag az ár kritériumot vagy feltételt vizsgálják legtöbb esetben, a minőség háttérbe szorul. Az életciklus költség számítás felé kellene elmozdulni, termékek és szolgáltatások esetében is, tehát nem csak azt vizsgálni, hogy mennyibe kerül a befektetés az elején, hanem hogy ennek az üzemeltetése fenntartása mennyibe kerül. Nem is beszélve arról, hogy az új technológiai megoldásokkal, amikor ilyen gyorsan változik a világ, mennyire lesz kompatibilis egy adott berendezés. A közbeszerzésnek a technológiai fejlődésre nem csak lépést kell tartania, hanem azt stimulálnia kellene. Ehhez persze a bürokráciát csökkenteni kell, és a közbeszerzési rendszer hatékonyságát javítanunk kell. Az európai cégeknek esélyt kell adni arra, hogy a változó feltételekhez alkalmazkodjanak, gondolok itt például a következőre. munkaerő hiány van kialakulóban Európa több tagállamában, amikor is nőnek a bérköltségek, de a rugalmasság hiányában több cég egész egyszerűen inkább feladja és nem vesz részt a közbeszerzésben, mert annyira merevek a munkaerőpiaci szabályok. A közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés teljes szimmetriájára van szükség, ugyanígy a harmadik országok vonatkozásában. Köszönjük szépen Seinfeld úrnak. Mitzi asszony egy percre kap szót. Micro, please. Próbálja meg mikrofonba képviselő asszony. Grazie, Sir President. rapporto presenta strategia. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a Coelho jelentés arról beszél, hogy milyen stratégiát kellene a tagállamoknak alkalmazni annak érdekében, hogy a közbeszerzés rendszere a technológiával lépést tart. Hiszen így tudjuk biztosítani azt, hogy a közbeszerzési stratégia az emberek igényeit jobban kiszolgálja, ugyanígy jobban megfelel a magáncégeknek, illetve a közbeszerzést végző állami szerveknek is. Az elektronikus közbeszerzés rendszerének bevezetésével átláthatóbbá válik ez a piac, ráadásul egy olyan platformot is létrehozunk ezzel, amely az Európai Unió szabványait, normáit, eh, illetve ezek betartását jobban lehetővé teszi. A végrehajtás nagyon fontos, Málta már átültette a közbeszerzési jogszabályokat a nemzeti jogba, jóval más tagállamok előtt, fordulok ezért a többiekhez, akik ezügyben még lemaradásban vannak, hogy ők is tartsák, tegyék meg ezt a az irányelvet, ültességet nemzetközi jogba. Köszönjük szépen, Fonturi Szúr, egy percre kap szót. Köszönöm szépen. A közbeszerzés főként néhány tagállamban egy korrupcióval szorosan összefüggő terület, ezer sebből vérző terület. Az Európai Unió sem tett meg mindent, amit megtehetett volna a közbeszerzési odaítélése soron hatékonyabb, kevésbé bürokratikus és a közérdeket szem előtt tartó közbeszerzést kell végrehajtani. Persze a legalacsonyabb ár az mindig meghatározó lesz, ugyanakkor vannak más kritériumok is, amelyeket figyelembe kell venni. A nemzeti szuverenitást tiszteletben kell tartani. A közbeszerzések esetében mindig helyi, á, regionális és tagállami szinten kell meghozni a végső döntést, a korrupciót pedig ki kell uh, gyomlálni, a korrupció ellen ezért hatékonyan fel kell venni a harcot, hogy ne az adófizetők pénzével tömjék ki néhányan a zsebüket. Köszönjük, Grappini asszony egy percben. A Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, elnök úr. Valóban jó, hogy ezt a témát napirendre tűztük. Ezt a jogalkotási csomagot azonban még szemügyre kell vennünk közelebbről, az irányelvet egyszer már módosították. A 2014-es irányelv szerintem nem elég világos és túl általánosan fogalmaz. A tagállamok ezt persze ennek megfelelően különbözőképpen interpretálták, és különböző nemzeti szabályokat vezettek le belőle. Most még nagyobb a gond, biztos asszony, mert azok a határidők, amelyeket eddig alkalmaztunk, túl ö, hosszú időt vesznek igénybe, ö, lassúak az eljárások, és a döntések megtámadásának eljárása is bonyolult. És gyakorlatilag mégis csak a legolcsóbb ajánlattevő nyer elve érvényesül, az esetek 70%-ában szinte, és az orvosi kutatást például ki kéne zárni a közbeszerzési eljárások köréből. Köszönjük. Most az előre jelentkezett felszólalók mind megkapták a szót. Hét spontán felszólaló jelentkezett. Dorfman úrnak adok egy percben szót elsőként. Köszönöm, elnök úr. Az előadó az NV-ben magának tulajdonítja a szöveget, ezen nagyon sokat dolgoztunk mi is. A közkiadásokhoz közbeszerzéseket akartunk eredetileg, ez volt a cél, hogy óvodák, iskolák épüljenek, a helyi élelmiszer termelés támogatást kapjon, és a közbeszerzéseken azonban nagyon távoli ajánlattevők és termékek jelennek meg. Jó a belső piac, de azért amikor szemben áll egy helyi akarat, egy helyi igény, egy, egy külső beszállító erejével, akkor igenis a helyeket kéne preferálni és korlátozni azt, hogy bárhol bárki bármilyen ajánlatot tehessen hogy aki a közbeszerzést kiírja, annak esélye legyen helyi beszállítót választani, és a helyi polgároknak pedig esélye legyen helyi terméket vásárolni. Kérek egy kis csendet. Itt nem szoktunk tapsolni. Lehet hallgatni egymást, de nem tapsolunk. Palmer úr. Sok mindennel egyetértek, ami ma elhangzott, azzal ugyanis, hogy hozzáférhető, hozzáférhetőbbé kéne tenni ezeket a közbeszerzési eljárásokat a kicsik, a középméretű vállalkozások számára. Ezen belül, ezen túlmenően pedig botrányos az, hogy a modern rabszolgasságot is támogatjuk közbeszerzésekkel, és ez a jelenség Európa szerte erősödik. Hazámban 100 36 ezer ember állítólag áldozata 2017-ben volt áldozata 2017-ben a modern rabszolgaságnak. Botrány, hogy közpénzeket költünk olyan projektekre, ahol eh, amelyek révén a helyi ellátórendszerek összeomlanak, és az emberek méltatlan körülmények között kénytelenek, kénytelenek dolgozni. Eh, konkrét példát is adok. Nálunk van egy kezdeményezése az önkormányzatoknak, akik összefogtak a modern rabszolgaság ellen, és amíg a közbeszerzések ezt erősítik, addig nagy baj van. Köszönjük szépen. Matthews úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Fontos ez a téma. Ha a kormányok által közbeszerzésekről beszélünk, mindig kényelmesebb a nagyok adni a szerződéseket. De a small is beautiful, mondja az angol, és a helyi kicsi cégek gyakran hatékonyabbak és olcsóbbak is, mint a nagy versenytársaik. Sajnos azonban a kis cégeket kizárják a pályázásból. Nagyon erőteljesen támogatom a jelentésnek azt a vonalát, amely ezt orvosolná. De más baj is van kisebb hazámban a kis cégek nagyon megszenvedik, hogy a bonyolult bürokrácia miatt későn kapják meg a pénzt a kiírótól, a nagy cégektől, miközben iszonyú munkát végeztek azért, hogy egyáltalán elnyerjék a pályázatot. Ha a small valóban beautiful, akkor erősíteni kell e, e, és ösztönözni kell a helyi cégek pályázását. Köszönjük szépen! Epitidias úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyi tagállam különböző módon értelmezi a közös szabályokat, és gyakran ad külföldi vállalkozóknak pályázatokat. Ez segítheti a helyi gazdaságot, amennyiben olyan területeken adják ki a munkát, amely helyileg még nem létezik. A szerződésekkel azonban a kormányok a saját politikájukat is próbálják általában erősíteni, de amennyiben úgy járnak el, mint a görög kormány, hogy gyakorlatilag mindent külföldieknek árusított ki, az súlyos hiba ugyanakkor meg kell engednünk a harmadik felek fellépését is, mert akkor ők is kizárnak minket a saját piacaikról. De amennyiben egy külső harmadik országbeli pályázó nehez, nehézíti egy európai pályázó, vagy pláne egy helyi pályázó dolgát, akkor világos, hogy kinek kell adni a prioritást. Az európai országok túl nagyvonalúan adták ki a kezükből a pályázatokat. Ezt a szabályokkal, az új szabályokkal orvosolni kell. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Hetman urat halljuk. A közbeszerzések és a rájuk vonatkozó szabályok fontos pillérét képezik az társadalom és a helyi közösségek jó működésének. Üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, amely hat világosan definiált prioritásra fűzi fel a javaslatait. A közbeszerzéssel kapcsolatos eljárásokat egyszerűbbé, érthetőbbé kell tenni. Mindenképpen egyszerűsíteni kell a szabályokat. Ehhez hozzátartozik a digitalizáció is, és az úgynevezett e-beszerzések elterjesztése. a feltételek ugyanazok, és valóban az ár mellett sok más szempontnak is meg kell jelennie a kiírásokban. Köszönöm, elnök úr. 250 ezer közhatósági szerv dolgozik közbeszerzési piacon 3 milliárd euró forog itt kockán, a GDP 14%-a. Tehát könnyen érthető ezek alapján, hogy ez egy hatalmas összeget tesz ki, és a közbeszerzési szerződések területén ugyanakkor nagyon sok a botrány. Ezek a szerződések fellendíthetik a gazdaságot, és ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy az állam stratégiáját jobban végrehajtsa, akár a szociális, akár a környezetvédelmi kritériumok érvényesülését nézzük. Csak 44% a szerződéseknek teljesíti ezeket a kritériumokat. A többi szerződést a legalacsonyabb ár alapján ítélik oda. Így nincs garancia arra, hogy valóban olyan munkákat hajtanak végre, amelyek valóban hatékonyak. Ez problémákhoz vezetett az EU-ban. Lehet láttuk, hogy olyan szerződéseket ítélnek oda, amelyek harmadik országok beli pályázóknak jutnak, ugyanakkor ezen országok lezárják közbeszerzési piacaikat. Vagy helyi szinten szervezzük meg mindezt, vagy nemzeti prioritást határozunk meg, vagy erősítjük az EU vállalatok versenyképességét ezen szerződések révén. Elnök, köszönöm, Strojevski úr következik, és ezzel a ksdi is zártuk. Nos, el kell mondanom, hogy a közbeszerzési szervek általi közpénzek költését ellenzem, ugyanakkor a gazdasági tevékenységet is ellenzem az önkormányzatok részéről, mert gyakran nincs elégséges állami kontroll Két elemet szeretnék itt kiemelni. Gratulálok olyan jó úrnak, mert remek munkát végzett. Két elem határozza meg egy közbeszerzés minőségét a, jog, a külső jogalkotási keret, ugyanakkor a maga a tender pontossága is. Nagyon sok tendert követtem nyomon az elmúlt időszakban, és ezt a szempontot gyakran elhanyagolják, én ezt szeretném kiemelni, köszönöm. Elnök. Köszönöm, ezzel a kecsdiai eljárás lezártuk, és a bizottság nevében Bienkowska asszony kapszott még egyszer. Uh, Köszönöm szépen, az világos az eddigi vitából, hogy milyen fontos ez a téma. És ha megengedik, még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy az igazi oka annak, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a stratégiai csomagot elfogadjuk, az nem azért van, mert a jogszabály nem jó, a jogszabály új, friss, de szerintünk jó. Amivel gond van, az a végrehajtás. Van bőven mozgástér egyébként a jogszabályban. De például a szociális szolgáltatások esetében igenis eh, van eh, mozgás tér bőven a szociális kritériumokat figyelembe lehet venni a tenderek során. Éppen ezért iránymutatásokat dolgozunk ki a szociális közbeszerzés kapcsán, ezzel segítve a tagállamokat. A közbeszerzés digitalizációjának fontosságát sem szabad alábecsülni, már csak azért sem, mert egyrészt jelentősen javítja az átláthatóságot, például a késedelmes fizetések kapcsán, másrészt azt már láthatjuk, hogy azokban a tagállamokban, ahol az elektronikus közbeszerzést már alkalmazzák, a KKV-k részvétele jelentősen nőtt. De sajnálatos módon csak néhány tagállam vezette be eddig ezt az opciót. Éppen ezért az Európai Bizottság azt e, szeretné, hogyha a közbeszerzési ciklus egészen digitalizálásra kerülne, elektronikusan folyna. Az önkormányzatok nehézségeivel tisztában e, vagyok, ez irányú tapasztalatokkal személyesen is rendelkezem. Elmondhatom, hogy nem az uniós jogszabályok jelentik a problémát, hanem a gold plating néven ismert jelenség, amikor is a e, e, tagállami jogszabályba történő átültetés során a tagállamok minden mást is odabigyeztenek a szabályok végére. Éppen ezért azt mondom, hogy nem a jogszabályon kell változtatni, rendben van ez az irányelv, főként a felülvizsgált változata. Ez a partneri folyamat, ez az tapasztalatcsere, az, ami segítheti a tévhitek és a félelmek eloszlatását, sokan úgy gondolják, hogy á, nem, tudnak, nem értek én a közbeszerzésekhez. Itt van a késedelmes kifizetésekre vonatkozó irányelv, Nos, erre vonatkozó statisztikáink nem működnek eh, rendesen azért, mert a jogszabályok átültetése késik, például Németországban, is, így nem tudjuk, hogy pontosan hogyan folynak a dolgok. Annyit elmondhatok ezen a ponton is, hogy a nagy beruházásokra vonatkozó eh, ex ante, tehát előzetes eszköz sokat segített a problémák elkerülésében a, az igazi nagy infrastruktúrális tenderek esetében. Több száz bevált gyakorlatot osztottunk meg a tagállamokkal a közbeszerzések professzionalizációja kapcsán, és a szociális jellegű közbeszerzésekre vonatkozóan is jelentős újításokat vezettünk be. Azt hiszem, hogy fontos, hogy folytassuk ezt az együtt gondolkodást, mert ez egy fontos, érdemes téma. Köszönjük szépen, biztos asszony. Ezzel a vita végéhez értünk. Bocsánat, majdnem elfelejtettem Koája urat, aki lezárja a vitát. Köszönöm a biztos asszonynak mindazt, amit elmondott, és egy dolgot szeretnék itt kiemelni, ami említésre került. Nyilvánvaló esettel szembesülünk, amikor is Európa jól dolgozott, egy jogalkotási keretet alakítottunk ki, ugyanakkor a problémák a tagállami átültetés lassúságának tudhatók benne, néha ez az átültetés elhibázott is. Arra van szükség, hogy a tagállamok cselekedjenek, és ne veszélyeztessék, ami európai szinten eldöntésre került. Köszönöm a kollégák hozzászólásait. Három dolog. Széles egyetértés uralkodik ezen kezdeményezés fő céljait illetően ezen eszköz előmozdítja az átláthatóságot, harcol a korrupció ellen, a helyes versenyt garantálja, és lehetővé teszi a körforgásos és innovatív gazdaság kialakítását, az innovációt, a fenntartható fejlődést és az inkluziót e, a szociális szempontokra tekintettel is. A második dolog, hogy a KKV-kat e, hozza jobb helyzetbe ez az anyag, ezt is hallottam több felszólalásból, ugyanakkor itt vannak aggályok, amelyeket osztok. Ösztönözni kell a digitalizációt. Ez nem csupán egyszerűsíti az eljárásokat, hanem egy olyan eszköz is, amely a nagyobb átláthatóságot biztosítja. Arra van itt szükség, hogy megfelelően költsük el a közpénzeket, és remélem, hogy a mai szavazás eredményes lesz a parlament ezen ajánlását illetően elnök. Köszönöm ezzel, a vitát lezárom. Ma kerül sor a szavazásra. A napirenden szerepel a vita a Belarus az emberi jogsértések kapcsán. Az első vita a médiaszabadság hanyatlása Belarusban, mégpedig a Kárta 97 ügye Tanok úrnak adok szót társzerzőként. Cautiously welcome the two... El, elnök úr, a 2016-os döntés Belarusszal szemben a szigorú intézkedéseket enyhíti. Ezt üdvözlöm, hiszen egy elszigetelt országgal nagyobb, szorosabb kapcsolatokat kell ápolnunk. A Krimfélsziget oroszok általi annektálása, illetve az új offenzíva Ukrajnában arra engedett következtetni, hogy Lukashenko elnök valahogy, mintha örülne az európai kapcsolatok szorosabbra fűzésének, hiszen ez ellensúlyozza az orosz hatást. Ez azt reméltük, ez a megközelítés demokratikus helyzet, az emberi jogi helyzet javulását hozhatja, és nyugati nyitást. Ahogy azt a Karta 97 website ügye is mutatja, túlságosan optimisták voltunk. Állásfoglalásunk rámutat arra, hogy az újságírókat szisztematikusan zaklatják a rendőrök, Natilia Radana, Radina fő szerkesztőt pedig halálosan megfenyegették. Ez különösen aggasztó. Lukasenko elnök irányváltása kapcsán is túlságosan optimisták voltunk. Fontos tehát, hogy ez ilyen állásfoglalásokkal egy demokratikus szabad Ukrajna vagy Belarus létrejöttéhez hozzájáruljunk. Szépen Osztrevicius úr eh, szerzőként egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! A belorusz eh, helyzettel kapcsolatos eh, állásfoglalás a médiaszabadságról, illetve leginkább annak hiányáról szól, a, az újságírók zaglatásáról. Most már az internetet, a websájtokat is e, megcélozzák, a kommentelők adatait megkapja majd a KGB, akinek e, e korlátlan hatalma is képzelő tehetsége van, ezt jól tudjuk, jól ismerjük. Nem lehet a elégszer elmondani, hogy támogatjuk a Karta 97 ügyét, oda kell arra figyelni, hogy a blokkolt websájtot újra elérhetővé tegyék. Az Európai Uniónak egyértelműen ki kell ezt mondani a Lukashenko, egy szörny, aki egy, most egy atomreaktoron keresztül atom fenyegetést is zúdít, nem csak a, Belar, nem csak a belarusz népre, hanem Európára is. Egyértelmű követeléseinket kell kimondani. A külszolgálatnak nem szabad naívnak eh, lennie ez ügyben. Minsk még csak eh, erőfeszítés sem tesz arra, eh, hogy megváltozzon a partnerségi prioritásokról nem szabad tovább tárgyalnunk. Köszönjük, Ropé úr, másfél percen a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Iš tiesų, šių dienų Baltarusija yra iškalbinga. Nos, ma alapvetően egy újabb példáját láthatjuk annak, hogy a média szabadság korlátozása mekkora veszéllyel jár az egész kontinensre és az országra. Az egyik legnagyobb történelem, legnagyobb nukleáris katasztrófáját Belarus élte túl. Nos, Csernobilnál is nagyobb fenyegetés az új atom erőmű terve. Kárta 97 ügye igazából csak a jéghegy csúcsa, a Putin rendszer az Európai Unió határán épít egy ilyen atom szörnyet. Ezt még a szovjetek sem, erre vonatkozó terveket még a szovjetek is feladták Csernobilt követően. Újra és újra megkérdezik a választóink, hogy mit teszünk az atombiztonsági érdekében. Kérdezem tehát az Európai Bizottságtól, hogy az atomerőmű stressztesztje Osztrovicban megfelel az uniós követelményeknek valóban. Uniós adófizetők pénzét öntjük Belarusba, nem gondolják, hogy ezt rossz célra használják, ott, ahol a médiaszabadságot megakadályozzák és atomerővet építenek. Köszönjük szépen, Múdi asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. A szabad és független sajtó az európai értékek egyik legfontosabbika, és az Európai Unió Fehér Oroszországgal való kapcsolattartásának alapját is kell, hogy képezze. A Charter 97 esete mutatja, hogy Belarusban, Oroszországban nem érvényesül ez az elv. Erről nyilvános vitát kell folytatni. Számos weboldalt megpróbálnak lekapcsolni, hogy megfélemlítsék azokat, akik szabadon szeretnék elmondani a véleményüket. Ez egy szélesebb körű civil társadalomra való lecsapásnak az egyik eh, aktusa. A fehér orosz kormány az NGO-kkal szemben is eljár, és a független szakszervezeteket is üldözi. 2016-ban eh, a fehér orosz cégek és politikai vezetők elleni szankciókat az Európai Unió bevezette. Megpróbáltunk nyomást gyakorolni rájuk, hogy jobb jogalkotás és gyakorlat alakuljon ki. A Charter 97 és a szakszervezeti aktivisták esete világosá teszi, hogy nem értünk el semmit, fel kell lépnünk. Az EAF-nek támogatnia kell a Charter 97-hez hasonló szervezeteket, hogy a független sajtó maradványai fennmaradjanak. Az EU ha támogatja a fehér orosz kormányt, akkor a szigorú feltételekhez kell, hogy kösse, és ha ezek nem teljesülnek, akkor ö, annak megfelelően kell eljárni. Nem járja, hogy ö, újságírókat, emberi jogi aktivistákat, szakszervezetieket halálfenyegetések érik. Ezek olyan ö, zaklatások, amelyek sokba kell, hogy kerüljenek a fehér orosz kormány számára. Köszönjük szépen! Most Urban Crespo úrnak adok másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Újra az a helyzet merült föl, hogy itt a házon belül is két mércével mérünk. Az előadó ö, jogosan mondja, hogy Fehér Oroszországban elnyomás van. Ugyanakkor az Európai Unió továbbra is támogatja ezt a kormányt. 2017 és 2015 között egy komoly pénzügyi támogatási eszközzel támogattuk ezt az elnyomó rezsimet 21 millió euróval minimum, és ezt az EU külső határainak megerősítése ürügyén utaltuk át Fehér Oroszországnak, hogy abból az irányból se jöjjenek migránsok Európába. Építettek is migráns központokat, ahol, és nem csak ahol, emberi jogsértések sora történik. Ez az ország elhagyta a tisztességes országok körét, nem csak a menekültek, a bevándorlók kapcsán nem adják meg a védelmet igénylőknek az alapjogaikat, hanem saját lakosságukat is üldözik a hatóságok. Mindez persze a migráns válság ürügyén teszik. Ez botrányos, és az pláne botrányos, hogy egyes frakciók ezt nem látják be, kettős mércével mérnek. Most Tetina úrnak adok szót, és ezzel a spontán felszólalások köre is majd befejeződik. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! A szabad sajtó, a független sajtó Lukasenko első számú ellensége. A független médiumokat, az újságírókat rendszer szerűen üldözik, megfélemlítik. A Charter 97-et blokkolták. 2010-ben az egyik alapítóját megölték, és Lengyelországból voltak kénytelenek az elmenekült újságírók sugározni. Az, hogy ezt most lezárták, ezt a oldalt, ez e, nem csak emberi jogi, hanem gazdasági katasztrófa, és azoknak, akik ezt működtették, az újságírókat bebörtönzés fenyegeti. Több mint száz újságírót fogtak le az utóbbi időben. Körülbelül két évvel ezelőtt feloldottuk a Fehér Oroszországgal szembeni szankciókat, és azóta a Fehér Orosz kormány európai pénzekből él. Fontosnak tartom, hogy az emberi jogi alapelveinket feltételként tegyük minden támogatás feltételévé. Szó sincs demokratizációról, akik tájékoztatni akarják a lakosságot arról, hogy mi történik az országban, azokat szerűen üldözik. A Charter 97-es weboldal egy cseh politikai mozgalomra hajaz, a Csárta 77-re, és cseh állampolgárként is úgy érzem, hogy kötelességem a fehér orosz polgárok alapvető jogaiért küzdenem, mert ha ott nincs szabadság, máshol sincs szabadság. Köszönöm. Most pedig következzenek a frakciók nevében felszólalók. A néppárti frakció nevében egy percben Zdrojevski úr következik. A az EU-Belarus delegáció elnökeként ki kellett eh, egészítenem ezt a vitát, ezt a keretet. Nem értek, e, nem arról van hogy nem értek egyet az előttem szólókat, csak egy pontot szeretnék még hozzáfűzni. A kultúra. Belarus biztosan büszke lehet művészeire, kreativitására, népi, hagyományos kultúrájára. Van egy Nobel-díjasuk is az irodalom területén. Ugyanakkor a színházat üldözik. A Szabad Belarus színházról szeretnék szólni, ahol is üldözik a művészeket, a professzorokat, akik támogatják ezt a színházat, de még a közönséget is. Fontos kiemelni ezt a pontot, hogy a véleményünk ezzel kiegészüljön, a képünk teljes legyen. Nem csupán a Charter 97-ről kell beszélnünk, hanem a művészek helyzetéről is. Elnök, köszönöm. Az SND frakció nevében Vardasszony uh, következik egy percben. Must take action. Az Európai Uniónak Belarus ügyében valamit tennie kell. Az Európai Bizottság passzív fellépése, illetve a külszolgálat semmit tevése felbátorította a Lukasenko kormányt. Az emberjogi helyzet főként a médiaszabadság helyzete gyorsan és folyamatosan romlik, és a politikai fogolyokkal való bánásmód elképesztő. Egy olyan országról beszélünk, ahol mai napig létezik a halálbüntetés. Mikael mi esete különösen borzasztó, akit magánzárkában tartanak július vége óta, és ez, hölgyeim és uraim, itt van a Európában. Dimitri Bobrik aki augusztusban tartóztattak le, arról számolt be, hogy a KGB beszervezésének eleget kell tennie. Ez a karta 97 ugye nagyon aggasztó, az elmúlt hónapokban együttműködtem velük, és ők úgy érzik, hogy az Európai Unió cserben hagyta őket. Ezért Hán biztos urat, illetve a fő képviselőt kérem arra, hogy a belorusz emberi helyzet ügyében végre tegyenek valamit. Köszönjük szépen! Az európai konzervatívok és reformisták nevében Jurek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Belarus közvetlen szomszédunk, fontos partnerország, több tagállammal is közös határral bír. A belarusz nép történelmi emlékeivel kell, hogy számot vessen. Negyed millió embert gyilkoltak meg a múltban, Belarusban, a történészek szerint a mártírok emlékét megszentségtelenítik, és a legtöbbjüket névtelen sírban temették el. Nos, kérem, követelem, hogy ezt a temetőt, illetve a tömegsírok meggyalázását nak vessenek véget. Itt az ideje, hogy egyék a kommunizmust. Köszönjük szépen a liberálisok és demokratikus frakció nevében Szerimovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A belarusz uh, média helyzete folyamatosan romlik. 150 helyen áll 180 ország közül a médiaszabadság, sajtószabadság ügyében. Folyamatosan fenyegetik őket a független újságírók, ezzel számoltak nap mint nap. Augusztus elején a, a Tutsbu Abelapán ellen fölvonultak a rendőrök, ugyanezzel párhuzamosan a független médiumokat ellehetetlenítik, be, regisztrálniuk kell, mert bármit nyilvánosságra hozhatnának. Ez számunkra szinte elképzelhetetlen. Éppen ezért a belorusz hatóságoktól azt kell követelnünk, hogy a Karta 97-et újra tegyék elérhetővé, a tiltást vonják vissza. Kérem a kollégákat, hogy támogassuk együtt a belorusz civil szervezeteket. Ennyivel tartozunk a belorusz barátainknak, és hogy meg kell védenünk a véleménynyilvánítás szabadságát. Köszönjük szépen! Egy percre a Google frakció nevében Verzsi asszony. Για 1,5 λεπτό, συγγνώμη κυρία Βεριά, για 1,5 Másfél perc, bocsánat. Köszönöm, elnök úr. Belarus az utolsó európai diktatúra, az egyetlen európai ország, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, továbbra is van halálbüntetés a nemzetközi szervezetek szerint 2001 óta egyetlen választás sem legitim. Lukashenko 83%-a szavazatoknak lett megválasztva. Bezárták a Karta 97 portált, ez csak egy példa. Az EU viszont megengedő az országgal szemben, még egy vízum liberalizációs megállapodást is tárgyalunk. Naivitás ez? Egy ukrán forgatókönyvet akarunk újra teremteni? Talán az Belarus, az EU csendőrje, a 91 milliós szomszédsági eszköz nagy részét nem a mobilitásra, hanem a határlezárásra szentelik a lengyel kormány örömére. Több száz csecsen, tadzsik és szír reket Brestben, a belorusz határ közelében. Lengyelország nem akarja megvizsgálni a menedék kérelmüket, és egyeseket el visszaküldtek akár Oroszországba. Az EU a déli migrációt felpanaszolja az ország, Lengyelország ugyanakkor a szolidaritásban nem akar részt venni. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi történik a határon, és a kitoloncolást is eltűrjük olyan országok felé, ahol rossz bánásmódot szenvedhetnek a személyek. Köszönöm. Ez volt tehát a ö, politikai frakciók nevében felszólok. Most Sojdrova asszony következik. Köszönöm. Egy társadalom olyan szabad, amennyire a média szabad. Az Európai Parlamentben azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a szabad médiát támogatnunk kell Belarusban, ugyanúgy, mint Európán belül. Lukashenko kritikusait letartóztatják, eh, megverik, megbírságolják. A Karta 97 eh, független új eh, hírportált is bezárták. A Belarus parlament elfogadott egy olyan médiatörvénytervezetet, amely alapvetően egyszerű cenzúra. Meg kell védenünk a sajtószabadságot. Belarus elfogadhatatlan, hogy újságírókat támadnak és cenzúrát vezetnek be. A gyülekezési szabadság eh, és a sajtószabadság kell, hogy legyen az előfeltétele annak, hogy együtt működjünk velük. Demész Máker úr egy percben. Köszönöm szépen. Cenzúra, letartóztatások, ez az oka annak, hogy a sajtószabadság indexen 155. a világon Belarus. Európa utolsó diktátora Lukasenko, aki vasmarokkal e, szorongatja a médiát, főként a kritikusait. 2017. februárjában békés tüntetők közül 700-at tartóztattak le, közülük 100 újságírót. A független média eh, megfélemlítése tovább folyik. Ne legyünk naivak, Lukasenko eh, nem akar reformokat, megpróbál megbékélni a nyugattal, de csak azért, mert több pénzt, hatalmat és elismerést akar. Egész egyszerűen eh, próbálja minimalizálni a veszteségeket csak egyértelmű szavakból ért, azt kell neki mondani, hogy a sajtószabadság ilyen nem lesz további megbékélés. Köszönjük szépen, mondja az elnök úr. Ezen a ponton a spontán hozzászólások következnek. Négyen kértek szót, mind a négyüknek szót adok. Feria úr, egy percben az első. Köszönöm, elnök úr a tavalyi beszédemben, melynek tárgya az elnyomás volt. Nos, sajnálatos módon az akkori megállapításom még inkább érvényes manapság, mint tavaly volt a bloggerek, az újságírók, az emberi jogi aktivisták helyzete, különösen ami a kárt 97-tel történt, a demokrácia, a sajtószabadság értéke jeleni támadás egyfajta modus operandivel vált ebben a diktatórikus rendszerben, amely semmiféle kritikát nem fogad el. Ez az egyetlen európai ország, amely még alkalmazza a halálbüntetést és amely nukleáris erőművet épít. Hogyan lehet normalizálni viszonyainkat ezzel az országgal, az emberi jogok, a sajtószabadsággal, véleménynyilvánítás szabadsággal, tiszteletben tartása érdekében. Szaharovdiasak lettek az újságírók, akiknek jogait rendszeresen lábbal tapos ez a rendszer. Köszönjük szépen, most Polcsák úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. A lehető legsúlyosabb szavakkal szeretném elítélni a Lukasenko kormány intézkedéseit a sajtószabadság képviselőivel szemben. Néha azt hisszük, hogy az emberi jogsértések valami másik bolygón történnek tőlünk, csak messze történhetnek meg. Nos, látjuk, hogy egyre közelebb kerülnek hozzánk ezek az ügyek, közvetlen szomszédságunkban és nálunk sem elképzelhetetlenek többé. Valami gond van az EU szomszédsági politikájával. mert úgy viselkedünk, mintha az előbb elmondottak lennének ránk érvényesek, hogy aki szomszéd, az nem lehet rossz. Nem csak, hogy támogatom ezt a jelentést majd a szavazás során, hanem ennél sokkal szigorú bejárást is el tudnék képzelni. Kukán urat halljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök Nem szabad, hogy egy koporsóba Hogyha koporsószögnek kell lennünk egy diktátor koporsójában, akkor én is hadd legyek koporsószög. Nos, edizet vége. A belarusz újságírókat elnyomják, akik a politikai establishment koporsójának akartak a szögjein lenni. 2016-ban kezdődött a folyamat, itt az ideje annak, hogy e, emlékeztessük a belorusz hatóságokat és szerveket arra, hogy az ígéreteiket tartsák be és javítsanak az emberjogi helyzeten. A pozitív fejlemények egyik jele az lenne, hogyha a karta 97 betiltását megszüntetnék, és az független újságírók megfélemlítését befejeznék, annak érdekében, hogy a független média megvalósulhasson. A nemzetközi és regionális emberjogi eszközök tiszteletben tartását jelenti, hogy ha ezen vállalásaikat nem tartják, akkor az Európai Uniónak ha, határozottan kell fellépnie Belarusban. Köszönöm szépen. Itt Rugász úrnak adok utoljára szót. Köszönöm szépen. Pontosan tudjuk valamennyien, hogy Fehér Oroszország a 21. század európai diktatúrája. Az emberektől, embereket megfosztják minden alapvető szabadságjoguktól, a szabad sajtót megfenyegetik, elnyomják, üldözik. Van egy közmondás, ami arra utal, hogy sajnos a diktátorok hosszú ideig kihúzhatják, látjuk ezt más országokban is, a Fülöp-szigeteken és egyéb helyeken. Fehér Oroszország nem jobb. Ezeknél, amelyeket ismerünk, a lehető legszigorúbb szankciókat kell megfogalmazni Lukasenko a diktátorral szemben. Köszönöm szépen. Most akkor felkérem a bizottság képviselőjét, Finkoszka biztos asszonyt, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Az EU-fehér orosz kapcsolatok ö, ö, kritikus állapotba jutottak. Mi folyamatosan követjük az emberi jogi helyzetet, ugyanakkor azt látjuk, hogy miközben szörnyű dolgok történnek, alapvetően lassan javul a helyzet, és az együttműködésünk eredményeképpen Fehér Oroszország egyre több programban részt vett, ideértve a keleti partnerségi programot, és hajlandó volt a mobilitási partnerségben is 2016-tól részt venni, és a fiatalok cseréje is zajlik, az Erasmus Plus Fehér Oroszországban is működik, és a bolonyai folyamathoz is csatlakozik az ország. És a közös partnerségi prioritásokat most fogjuk először expliciten papírra vetni és egy stratégiai keretet akarunk találni a jövőbeli együttműködésnek, amelyben egyébként a média szabadsága, az emberi jogok fontos szerepet játszanak. Valóban történt regresszió az egyébként pozitív, lassú pozitív fejlődésben. Az emberi jogi párbeszédet ezért meg kell újítani, és intenzívebbé kell tenni. Az utolsó egyeztetésünk nyáron volt Minskben, már ott is szóvá tettük a civil társadalom helyzetét. És ott beszéltünk a szabadúszó újságírók helyzetéről, illetve szabályozatlan helyzetükről. Az, hogy akkor nyitottak voltak a vitára a hatóságok, azt a benyomást keltették bennünk, hogy majd javulni fog a helyzet, ez nem így történt, és az új fejlemények tükrében az EU az emberi jogi párbeszéd keretén belül újra hangsúlyosan fel fogja vetni az újságírói szabadság kérdését. Követeljük az internethez való teljes körű szabad hozzáférést, és támogatjuk az NGO-kat, azokat, amelyek a demokratikus értékeket írták zászlóikra. Az EU a legmagasabb politikai szinten értésére adta a belarus hatóságoknak, hogy a független sajtó elnyomása, ideértve a Charter 97 weboldal bezárását, nem összeegyeztethető azokkal a vállalásokkal, amelyeket az ország aláírt, és követeljük a továbbá a halálbüntetés felfüggesztését, betiltását, és az igazságügy függetlenségének megerősítését. Követjük az eseményeket, az alapvető emberi értékeket, megvalósulásukat figyelni fogjuk, és teljes körű betartásukat várjuk el. A civil társadalmat megpróbáljuk közvetlenül támogatni minden olyan EU programban, amelyhez csatlakozni tudnak az emberi jogok alapvetése az európai politika alapja a belarusz politikánkban. Az emberi jogi kérdés mellett az nukleáris biztonság kérdése is foglalkoztat minket. Erről is hagyj csak egy szót. Az EU megpróbál nyomást gyakorolni Fehér Oroszországra, hogy teljesen átlátható legyen az osztöveci új atomerőmű építésének ügye. Szakértőket kértünk föl, hogy értékeljék a fehér orosz atompolitika politikát általában, és ezt az új fejleményt is. Trzymałem sześć projektów rezolucji na zakończenie. Hat állásfoglalási kérelmet kaptam, ezzel lezárjuk a vitát, a szavazásra a mai napon kerül sor. Köszönöm. a napirenden szerepel az Egyesült Arab Emírségek témája nevezetesen Ahmed Mansour emberi jogvédő helyzete. Elsőként eh, Loch Bieler képviselőasszony kapszott másfél percben. Elnök úr, csak arra akartam figyelmeztetni, hogy egy másik sürgősség következik a kijelző szerint. Köszönöm, <laughs> elnök úr. Én az Egyesült Arab Emírségekről szólnék, most már korrigálták a kijelzőn, az előbb tévesen szerepelt. Az Egyesült Arab Emírségekben alapvető emberi jogok sérülnek, a kormányt ellenzőket letartóztatják, és börtönbüntetésre ítélik. Az Amnesty International szerint olyan körülmények között tartják őket fogva, amely a kínzáshoz hasonló. Ugyanakkor a hatóságok ezt figyelmen kívül hagyják. Májusban Ahmed Mansurt a Budabiban 10 éves börtönbüntetésre ítélték, és azt vetették a szemére, olyan bűncselekményeket, ami semmi más, mint legitim véleménynyilvánítás. Emberjogi tevékenysége alapján Ahmed Mansour elnyomásnak van kitéve évek óta. Az ENSZ emberjogi szakértői azt követelik, hogy a 2017 ti börtönbevetése után azonnal bocsássák őt szabad lábra hosszú börtönbüntetést kapnak mások is, például Mohamed Ali Roken. Az állásfoglalásunkban azonnal és feltétlenül nélkül szabad lábra helyezését kérjük Ahmed Mansurnak és valamennyi más politikai fogolynak, akiket börtönbe vetettek az Egyesült Arab Emirátusokban. Nagyon furcsának tartom, hogy a konzervatív frakciók, az ECR és a néppárt ezen alapvető emberi jogi követeléseket nem támogatják, és minden kollégát felszólítok arra, hogy szálljanak síkra Ahmed Mansur szabadlábra helyezése mellett, és szavazzák meg ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen teljesen igaza volt, én tévedtem, elnézést. Az Egyesült Arab Emírségek témája van most napirenden, azon belül is, nevezetesen Ahmed Mansur emberi jogvédő helyzete, és a kijelzőn megint nem jó a felirat, az a következő témát mutatja. Elnézést, kérem a technikusokat, hogy javítsák ki ezt a hibát. Ezt elmondva, Basir úrnak adom meg egy percre a szót. Kérem, figyeljen oda arra, amit én mondok, ne a kijelzőre, mert az megint hibás. Az én kezemben a hatalom. Parancsoljon, uram. Elnök úr, az Egyesült Arab Emírségek az Európai Unió fontos szövetségese az arab öbölben. De ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor az emírségek tavaly Katarral a kapcsolatainak véget vetett, akkor a Katar szimpatizánsokat komoly büntetés, vagy akár 15 éves börtön várhat. Egyértelműen kell véleményt nyilvánítanunk ebben a házban. A sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága nem egyszerűen emberjogi kérdés, ez alapvetően a békéről és a jólétről szól ebben az, a régióban. A jogállamiság alapvetően arról szól, hogy az embereket megvédjük attól, hogy a kormány, az állam igazságtalanul felépjen velük szemben. Ez nem fordítva működik. Éppen ezért remélem, hogy az Egyesült Arab Emírségek eleget tesz az ENSZ emberjogi védőkre vonatkozó nyilatkozatának, akkor megint remélhetünk békét, jólétet a közel-keleten. Ennek ez az előfeltétele. Köszönöm szépen. Kérem, tartsák be a hozzászólási ideiket. A következő hozzászólónk Soraya Post. Köszönöm szépen, elnök úr olyan időkben, amikor egyre több ember jogvédőt zaklatnak azért, mert a munkáját végzi, azt láthatjuk, hogy az Egyesült Arab Emírségekben mennyire aggasztó a helyzet. Az ember jogvédők közül Ahmed Mansur helyzete kiemelkedő, hiszen azzal vádolják, hogy hamis információt hozott nyilvánosságra, és ezzel az emírségek eh, jó hírnevét csorbította. Igazából az emirátus eh, hírnevét azt csorbítja, hogy lábbal tiporják a vélemény nyilvánítás eh, szabadságát, ezért követeljük Ahmed Mansur és minden fogvatartott emberjogvédő szabadon bocsátását. Az uniós tagállamok hogyan adhatnak el biztonsági berendezéseket és fegyvereket az Egyesült Arab Emírségeknek? hogyan lehetséges az, hogy az emirátusokkal szemben vízummentességet adunk, miközben az emberi jogi feltételeknek nem tesznek eléget. Felszólítom az Európai Uniót, hogy Ahmed Mansour esete ügyében fogalmazzunk határozottan, mert az Európai Uniónak az emberjogi záradékoknak érvényt kell szerezni a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Köszönjük szépen, Sáke képviselők következik. Sáke asszony két perc van. Proszę włączyć mikrofon, pani Sáke stoi Sorry? E, proszę włączyć mikrofon, nie ma pani włączony. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Működik, jó? Elnök úr, köszönöm. Kollégák, az Egyesült Arab Emírség azzal büszkélkedik a világban, hogy modern és fejlett, sok nemzetközi konferenciát befogad és aktív szerepet akar vállalni a nemzetközi pódiumokon. Úgy érzem, hogy Ahmad Mansur bebörtönzése, elítélése nem segít az ország imidzsének javításában. Persze nem azért vagyunk itt, hogy tanácsokat adjunk, hogy hogyan lehet az imidzsüket javítani. Nekünk az a dolgunk, hogy elítéljük az emberi jogsértéseket. Mansur úr, bátor emberi jogi aktivista, aki a Martin Ellis díjat is elnyerte, és tanácsadóként dolgozott a Human Rights Watch-nál. Most magánzárkában van, senkivel, a családjával sem megedik, hogy fölvegye a kapcsolatot, és pláne nem egy független jogásszal, az útlevelét pedig bevonták. Körülbelül egy millió dollárt fektetett be az ország abba, hogy Mansur urat izraeli technológiával lehallgassák, és kapcsolatrendszerét felterják. Ezt a, technológiát egyébként Európa is támogatta, és ezért újra kéne gondolnunk az export korlátozó intézkedéseinket. Mansur úr, amit csinál, pusztán a véleményszabadság gyakorlása. Felszólítjuk az arab emírségeket, hogy engedjék szabadon, nem követette bűncselekményt, amivel vádolják, az kiberbűnözés. Magarini asszony, főképviselő asszony is egyébként hallatta már a szavát, és fogja is állítólag a golfállamokkal folytatandó tárgyalások során. Ha valaki pedig a szabadságát szeretné tölteni az Egyesült Arab Emírségekben, gondoljon bele, hogy mi történhet, ha meggondolatlanul Twitter, és akar -e oda menni tényleg. Köszönjük szépen. Verzsia úr asszonynak adok másfél percben szót. Köszönöm elnök úr. Hosszú ideig nem sikerült napirendre helyeznünk az emberi jogok kérdését az Egyesült Arab Emírségekben. Itt a parlamentben az Öbölországnak sok barátja van, különösen igaz ez az emírségekre, ez az egyetlen régiós ország, amely a vízum liberalizáció kedvezményezettje. Itt van az egyik legtöbb bevándorló, az emirátus beliek 5%-a Dubajban él, vagy néhány nyugati is van, akik multiknak dolgoznak, beleértve az itt diszkriminált fiatalokat, akik ott viszont tártkarokkal, akiket ott tártkarokkal fogadnak de a nagy többség munkás, akik gigaprojekteken dolgoznak, vagy háztartási alkalmazottak, a kapola rendszer áldozatai egyfajta modern rabszolgák. Ugyanakkor hallgatunk, mert az emírségek jó ügyfelek, Franciaország és Németország, valamint Izrael kémkedésre szolgáló szoftvereket szállítanak oda, hogy megfigyeljék polgáraikat, különösen az emberi jogvédőket, mint Ahmed Mansort, Osama Nayart és Nasser Bingaitet. Franciaország ezen kívül az egyik fő fegyverszállító egyfajta korrupciós rendszeren keresztül, amire a média hívta fel a figyelmet. Ezen fegyvereket Jemenben használják a fegyverkereskedelemről szóló szerződés figyelmen kívül hatá- hagyásával. Mindenféleképpen sürgős embargót kell bevezetni a fegyverértékesítésre, és azt követelni az emírségektől, hogy nemzetközi kötelezettségeit tartsa be, és helyezze szabad lábra a politikai foglyokat, ezen kül a mi tagállamunktól is azt kell kérnünk, hogy kötelezettségeit tartsa tiszteletben. Mm, Köszönöm szépen, most pedig Zsidehovszki képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a néppárt mindig az elnyomottak oldalán áll világszerte. Ezért van az, hogy amemán Mansur ügye nem volt számunkra ismeretlen, foglalkoztunk vele, ez az emberjogi aktivistával, akit ö, különféle kohotvádakkal vetettek börtönbe. Olyan dolgokért, amelyeket mi az EU-ban nem tekintünk egyáltalán bűnnek. Tíz év börtön kapott ezek a vádak miatt. És egyetetek az mindazokkal, akik azt mondják, hogy kapcsolatban kell, kapcsolatban kell lépjünk az ország kormányával, párbeszéd folytatva arról, hogy vajon ez megsérti a jogállamiságot, vagy sem ez a bírósági ítélet. Ám a néppárt nem elégedett a végső szövegével az állásfoglásnak. Tudnék, ahelyett, hogy a tényekhez ragaszkodnánk, ideológiával töltjük tele ezt a szöveget, olyan butaságokkal, amelyet öt perc alatt el lehet oszlatni, ha egyszerűen megnézzük a Google-ban a tényeket. Mi, az Európai Parlament ennél hitelesebbek kell legyünk. Arra kell törekedjünk állásfoglásunkban, hogy a tényekre szorítkozzunk, nem csak ideológiára és hitekre. Köszönöm szépen a hozzászólást. Ezek voltak a szerzők, az elsők szerzőinek hozzászólásai. Zdehovszki úr a néppárt nevében szólt hozzá, most pedig a szocialista frakció nevében Julie Ward asszony másodpercben. Köszönöm. A helyzet egyre romlik a zöböl térségében. Az EU és tagállamai ezért komolyan ki kell álljanak az emberi jogi aktivisták ellen elkövetett erőszaktételek miatt. Ahmad Mansour börtönítélete az év elején már önmagában komoly agáradot okot. Sajnos azonban félelmeinket megerősítettek azok a hírek, amelyek arról szóltak, hogy az őrizet alatt kínzásnak volt kitéve. Illetve nem tudott a családjával sem ügyvédjével kapcsolatot tartani. Az Emirátusok kormánya azonnal és feltétel nélkül szabadon kell bocsássa Ahmad Mansurt, és ejteni kell minden vádat ellene. Politikai fogva tartott ő, akit egyszerűen azért vetettek börtönbe, mert a nézeteit a interneten közölte. A nők elleni diszkrimináció is a napi élet része ebben az országban. Súlyos korlátoknak alá van téve a szabad mozgások a nőknek, csak férfi őrzővel vagy kísérővel mozoghatnak. Sok országban, a térségben az emberi aktivistákat ö, zaklatják, börtönbe betik, nem engedik, hogy békés emberi jogi munkák tifejtsék. A munkavállalók jogai is ö, súlyos visszaéléseknek van kitéve a, fogla- a, a munkaadók részéről az EU. Azt kell követelje, hogy jelentős előlépés szüles, történjen az emberi jogok érvényesülésében az öböl országaiban. Annál is inkább több milliárdos kereskedelmet és befektetéseket tartunk fenn ott, ezért vagyunk felelősök, azért, hogy megköveteljük a legmagasabb szintű emberi jogi ö, normák megvalósuljanak itt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Urban Crespo képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök úr. 2015-ben Ahmed Mansour már panaszt emelt amiatt, hogy a kormány a kritikus embereket letartóztatott. A kormány hónapokon keresztül szexuális erőszak és kínzás útján vallatták őket, és semmilyen garanciát nem kaptak a közösségi oldalakon tiltakozott emiatt, és ezért ő is kínzásnak van kitéve, és letartóztatták. Ritkán szokás beszélni az olyan emberi jogsértésekről, amelyek az uniónak ezen állítólagos szövetségesénél az arab emirátusokban történnek, ahol a legalapvetőbb jogokat is megsértik a hatóságok önkényesen korlátozzák a szólásszabadságot és büntetik a békés tiltakozásokat. Ez egy olyan ország, ahol fegyvereket és kibernetikai technológiákat használnak fel olyan vállalatok részéről, amelyek európai vállalatok, és az ő segítségükkel történik ez az elnyomás. A mi fegyvereink nélkül az elnyomás nagy része ott nem lenne lehetséges. Maga Ahmed Mansour is ilyen kibernetikai kémkedésnek lett áldozata, és a térségben alkalmazott erőszak és a szélsőségesség is egyre nő, amikor egy békés változás, egy békés átalakulás esély esélye csökken. Nem folytatódhat tovább ez a reményvesztettség. Követelnünk kell a politikai fogvatartottak szabadlábra helyezését, a kínzás megszüntetését, és az ilyen őrző berendezések esetében embargóra van szükség. Nem lehetünk cinkosok egy ilyen elnyomásban, ami az Egyesült Arab Emirátusokban történik. Nem csak nyilatkozatokra van szükség, hanem szint kell vallani, és valódi embargóra van szükség. Köszönöm szépen. És azt kérném a hozzászólóktól, hogy fegyelmezettebbek legyenek, röviden a korau képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Láthatjuk most, hogy mi történik az Egyesült Arab Emirátusokban. Ahmed Mansour az egyetlen, aki elég bátor ahhoz, hogy bírálja a hatóságokat, és ezért egy nagyon hosszú, tíz évre terjedő büntetéssel, börtönbüntetéssel sújtották az arab emirátusokat, az arab emirátusokban elnyomják az emberi jogokat és azok jogvédőit. Mit tegyünk egy olyan országgal, amely a 116. helyet foglalja el az emberi jogok tisztelemen tartásának listáján, és ahol az ember a szólás szabadság gyakorlása miatt több éves büntetést kaphat. A jogszabály nagyon pontatlan, amikor is definiálja, hogy mi minősül terrorizmusnak, és a másként gondolkodókat, az aktivistákat elnyomják. Azt hiszem most kulcsfontosságú, hogy felszólítsuk a tagállamokat a cselekvésre, hogy Európa ne biztosítson megfigyelő rendszereket olyan országoknak, ahol, amelyekben felhasználják ezeket az állampolgárok felügyeletére. Tegyünk valamit Ahmed Ansur szabadon engedése érdekében. Jean-Luc Schaffhauser. Köszönöm, most pedig Jean-Luc Schaffhauser jön az ENF részéről. Köszönöm. Országainktól eltérően máshol megértjük a halálos veszélyeket. Az emirátus terrorista szervezetnek tartja a muszlim, muszlim testvériséget, miközben nyugatot elvakítja a kettős gondolkodás, máshol megvédik a népességet. Az Emirátus 2011 óta elszenvedi Katar beavatkozó magatartását. Monsur úr ennek az összeesküvésnek a része eh, a muzulmán testvérekhez tartozik, és eh, Soros úr finanszírozásában tevékenykedik, aki destabilizálni akarja az államainkat segítenünk kell az emirátusokat a terrorizmus elleni fellépésben, e, és nem szabad követelni azt, hogy kegyelmet biztosítson ezeknek a bűnözőknek, mert akkor csak visszaesők lesznek belőlük. Dziękuję teraz e, pan Kán, jedna minuta. Kán képviselő a szó egy percben. Elnök úr, Ahmed Mansur, e, szimbóluma annak, hogy tipparják lábbal az emirátusokban az emberi jogokat a hatóságok évek óta zaklatják, fenyegetik, mielőtt 2011-ben vetették először börtönbe, mert politikai reformokat követelt országban. Tavaly Ahmed, de 10 év börtönre ítélték, mert a Twitteren közölte nézetei. Az emirátusok igyekszik magáról a modernitás és a nyíltság képét adni. Kérem, hogy lassabban beszéljen, kicsit lassabban. A az elnyomó törvényeket el, elhallgatják a jogszabályok, és nem lehet a félelem nélkül szabadon szólni az országban. Az elmaradásban az alapjogok helyzetét rá, hiányosságra rámutatott az ENSZ ö, emberjogi főbiztos. Arra sürgetjük a kormányt, hogy szabadon bocsássa Ahmad Mansurt, és hozza egy vonalba a tör, jogszabályait az emberi jogi normákkal, és az emberi jogi tanács elé is kell vinni az ügyet. E, Köszönöm szépen. És most akkor Gill asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. Már hallottunk e, Ahmed Mansurról, aki tíz év börtönt kapott, mert e, kifejtette online a nézeteit. Mansur egyetlen bűne, hogy a szólásszabadság mellett kiállt, és szerette volna megerősíteni a képviselők szerepét az országban. Nem csak halálos fenyegetéseket és fizikai támadásokat kellett elszenvednie, hanem nem juthatott ügyvédhez sem, a családja sem látogathatja, és állítólag meg is kínozták. Itt elképesztő módon visszaélnek az államvédelmi jogszabályokkal, sok emirátusi és más aktivista kerül önkényesen börtönbe, a, és hurcolnak el a biztonsági hatóságok, akiknek semmilyen elszámoltathatósága nincs. A kérdésem az, hogy mit tett az EU a, az eltűntek érdekében, amikor az együttműködési megállapodást tárgyalta az emirátusokkal a legfelsőbb bíróság előtt fellebbezett eh, Ahmed Mansour, az EU mit tud tenni annak érdekében, hogy tisztességes tárgyalást kapjon az Egyesült eh, Emirátusok eh, kiberbűnözés törvényét most még inkább szigorították, és folytatódik és szigorodik az emberi jogi aktivisták megfigyelése. Az elnök félbeszakította a hozzászólót. Köszönöm. És még egyszer szeretném felkérni a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Faria képviselő. Ahmed Mansour májusig az utolsó eh, nyíltan kritikus hangot képviselte az arab emirátusokban. Ő akkor még szabadlábon volt, miután éveken keresztül eh, halálos fenyegetéseket kapott, önkényesen letartóztatták, és most tíz éves börtönbüntetésre ítélték, és eh, pénzbírságra is. Ez az aktivista békésen követelte az emberi jogok tisztelben tartását a közösségi oldalokon, illetve a jogállamiság betartását, választásokat szeretett volna, ő valójában a szólásszabadság jogát gyakorolta, nem pedig arra törekedett, hogy megzavarja az ország rendjét, illetve megdöntse a rezsimet. Az Európai Unió éppen ezért el kell, hogy ítélje a bebörtönzését, és hozzá hasonlóan az összes többi politikai fogoly szabadon engedését kell, hogy követelje. Az országnak be kell tartani az emberi jogok tekintetében tett vállalásait, beleértve a halálbüntetés és a kínzás eltörlését, a szabadságjogok, az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartását. Köszönöm. Köszönöm. Eli egy perc. Eli úr, egy Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon csodálatos eredményeket ér el gazdaságilag az Egyesült Emirátus de ezzel egy időben a szabadság helyzete az nem túl jó. Ennek esett áldozatul Ahmed Mansur is, akit eh, azért börtönöztek be, mert a közösségi médián kifejtette, médiában kifejtette nézeteit. Nagyon hosszú börtönbüntetést kapott. nem is lehet tudni, mikor engedik szabadon. Nagyon is helyes, hogy beszélünk ma az ügyéről, és nyomás alá helyezzük az emirátusokat, hogy engedjék őt szabadon, de nem csak őt, hanem a többieket is. Csodálatos gazdasági eredményeket értek el, de az alapvető jogok univerzalitását is meg kell érteniük. Köszönöm. Köszönöm. következő hozzászóló Marias úr. Köszönöm, elnök úr. Az Egyesült Arab Emirátusokban, illetve más arab országokban a demokrácia fogalma, mint olyan nem is létezik. Ugyanis az emberi jogokat elnyomják, méghozzá száz százalékban, kínzásnak vetik alá az emberi jogi aktivistákat, a bloggereket üldözik, és a másként gondolkodók rossz bánásmódban részesülnek. A nőkkel szemben természetesen továbbra is diszkrimináció áll fenn, és munkavállaló jogok sincsenek. A halálbüntetés továbbra is létezik, úgyhogy azt hiszem az Európai Uniónak végre valahára egy döntő üzenetet kell megfogalmazni az emirátusok irányába, ugyanis ők is eh, részt vesznek a jemeni konfliktusban, mi pedig az Európai Unióban fegyvereket adunk el ezen országoknak. Mi állítjuk elő ezen fegyvereket, és eladjuk őket eh, ezen országoknak. Ezért történnie kell valaminek végre az emirátusokkal való kapcsolatunkban, nevükön kell nevezünk a dolgokat. Castaldo. Castaldo. Köszönöm szépen. Castaldo úr a következő, hozzászóló egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, végre beszélhetünk Ahmed Banzur ügyéről, egy olyan bloggerről, aki a szabadságért szólalt fel az interneten, és elítélte, ami hazájában történik. Most tíz év börtönre büntették, csak azért, mert a Twitteren állítólag gyűlöletbeszédet tett közzé, és a szektorizmusra hívott fel. Hát arra kell felszólítsuk ezt az országot, hogy az emberi jogokat tartsa tiszteletben. Hiszen megsértik az ENSZ és e- az Európa Tanács által rögzített jogokat. Ez bizony elfogadhatatlan. Továbbra is szállítunk száj, különféle szoftvereket, megfigyelési eszközöket, számítógépes nyomonkövetésre, az emberek elnyomására alkalmas eszközöket ennek az országnak, ennek véget kell vetni, és meg kell követeljük, hogy szabadon bocsássák a politikai foglyokat. Szilárd álláspontot kell elfoglalnunk. A fegyverek és a megfigyelési eszközök exportját azonnal be kell fejezni. Nem lehet szemet hunyni ezek a dolgok felett, csak azért, mert a profit hajt minket. Polcsák képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék kiállni Ahmed Mansour ügye és szabadon engedése mellett, de szeretnék reagálni arra, amit Schaffhauser úr is mondott, ugyanis ő volt az egyetlen, aki azt nyilatkozta, hogy börtönben kellene maradnia. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemetlen megjegyzés egy parlamenti képviselő részéről. Azt hiszem, ilyen módon felszólalni valóban rendkívül kellemetlen. Számomra fontos leszögezni, hogy a helyzet egyre inkább romlik az öböl térségében az emberi jogok szempontjából, és nem szabad szemet hújnunk az emirátusokban történtek felett. Ahmed Mansour börtönben van, kínzásnak vetették alá, és megtagadták tőle az ügyvédhez való jogot, éppen ezért emiatt, emellett fel kell, ezzel fel kell emelnünk a hangunkat nem vagyunk elégedettek bizonyos megfogalmazásokkal, de szeretném amúgy is mindenképpen a szabadon bocsátását követelni. Köszönöm az utolsó hozzászóló Rubik úr. Rubik úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Számomra világos, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a legfontosabb bíványok egyike, különösen az Európai Unióban. Ennek ellenére a Brexitről kell vitázzunk az emberek szabad mozgásának korlátozásáról. Nos, az Arab Emirátusokban is tárgyaltunk politikusokkal, és sok megbeszélő során láttuk, hogy ott a politikában sokan vannak, akik az európai értékek mentén szeretnének élni, és nagyra becsülik azt, amit Európa biztosít az állampolgárainak, ők is így szeretnének élni. Ezért gondolom azt, hogy az együttműködést kell a Sura Tanácssal erősíteni, és az Európai Parlamentben is a szólásszabadság és az újságírói szabadság alapértékeit, alapelveit szem előtt tartani, hiszen ez minden kultúrában fontos kell legyen. A mi gyakorlati tapasztalataink alapján megtanultuk, hogy ennek a legjobb útja ennek eléréséhez a legjobb út, ha egymással tárgyalunk a folyamatos párbeszéd révén. Köszönöm szépen! Most pedig a biztos asszonyt illeti az árszó joga. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Egyesült Arab Emirátusok volt az első öbölbeli ország, amelyel az EU-nak sikerült átfogó párbeszédet folytatni az emberi jogokról. Legfrissebben júliusban Abu Dhabiban ült össze a két fél. 2013-ban volt az első találkozó, azóta több agályos területet vetettünk fel, és javult is a helyzet. Például a nők helyzete és a vallási tolerancia területe. Mindezek ellenére persze továbbra is vannak aggályaink több területen. A szólásszabadság, gyülekező szabadság, a bírósági eljárás, a sok tiszteletben tartása és egyes egyéni esetek konkrétan felvetésre kerültek a párbeszéd során. Átfogó, átlátható kapcsolatok mellett vagyunk, amelyek révén az EU megkövetelheti a nemzetközi emberjogi vállalások érvényesülését partnereinkkel. Első konkrét lépésként rámutatunk arra, hogy a megerősített információcsere mennyire fontos. A kívások ellenére nincs alternatívája a folyamatos párbeszédnek és kapcsolattartásnak. Az EU delegáció a Budabiban az, az eszköz melyel nyomon követhetjük az emberi jogok helyzetét ebben az országban, beleértve az egyéni eseteket is. Ahmed Mansur esete ilyen, aktívan nyomon is követjük. Mansur úr, aki 2015-ben a Martin Annals díjjal tüntették ki az emberi jogok melletti aktivitásáért, most 10 év börtönbüntetést kapott olyan vádakkal, melyek állinformáció terjedésével vádolták őt, illetve gyűlöletbeszéddel, és ö, folyamatosan kérünk tájékoztatást az ő helyzetéről a hatóságoktól, egészségügyi állapotáról, arról hol tartják fogva és hol áll a jogi folyamat. Folyamatosan hangsúlyozzuk ennek során, hogy az EU elvek mentén a szólásszabadság és az emberi jogaktivisták védelme mellett, ami elveinkkel érvényesüljenek. Ebben a konkrét esetben továbbra is figyelemmel kísérjük nem csak ezt a helyzetet, hanem az átfogó emberi helyzetben az országban. Tudjuk, hogy minden államot foglalkoztatja fel biztonsága és stabilitása, ám azt is tudnunk kell, hogy hosszú távú stabilitás nem létezhet az emberi szabadságjogok és a szólásszabadság tiszteletben tartása nélkül sehol sem. Komisarz, e, otrzymałem sześć projektów rezolucji. Köszönöm, biztos asszony. Hat e, állásfoglalás tervezetet kaptunk, lezárom ezzel a vitát a szavazásra. Körülbelül fél óra múlva kerül sor. Megyünk tovább, a következő napi rend a tömeges fogvatartása az ujguroknak és a kazakoknak az ujgur autonóm régióban. Bütikofer úr az első, ő az egyik szerző, másfél percet kap. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Kína kommunista vezetése Xinjiangban egy szélsőséges rendőrállamot hozott létre. Itt emberek százezrei, de akár egy millió kínai állampolgár, aki ujgur és kazah származású, őket tartják itt fogva. Ennek indokaként a terror ellenes küzdelmet hozzák fel. Én úgy gondolom, aki azt hiszi, hogy általános elnyomás által küzdhet a terrorizmus ellen, valójában pontosan azt segíti elő, hogy elég víz legyen, amelyben úgy élnek a terroristák, mint hal a vízben. Aki a terrorizmus ellen küzdeni akar, meg kell, hogy nézze Dél-Tirol vagy Észak-Írország példáját. Fontosnak tartom azt is, hogy a kínai kommunista párt még elérte azt, hogy Kína erős legyen, mint ország, túl gyengének érzi magát ahhoz, hogy saját állampolgáraival szemben betartsa a jogszabályokat és a vallásszabadságot tiszteletben tartsa figyelemre méltónak tartom, hogy míg Kína vezetése a kínai álomról prédikál, gyakorlatilag elnyomja az állampolgárait, legalábbis akkor, hogyha nem a kínai kommunista párt utasításait követi, és még exportálja is ezt a modellt. Éppen ezért ezt ellenezzük, és végezetül arra szeretnék emlékeztetni, hogy ott van Ilham Toti, egy újgur nemzetiségű kutató, aki hosszú ideje kínai börtönben van, azért mert a szólásszabadsághoz való jogát gyakorolta, őrá is mindig emlékezünk. Dziękuję bardzo. Teraz pan Belder, jedna minuta. Proszę. Belder képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Abszolút el tudom képzelni azt, hogy a külföldi újságírókat manapság nagyon nem ö, szívesen fogadják sincsiekben a hatóságok, mert a kínai pártállam egy nyugati régióban az országnak a próbára teszi, teszteli a megfigyelési társadalom működését emberi próbababaként kezelve az állampolgárokat itt. Mégis nyugati újságírók képet tudnak alkotni arról, mi történik Xinjiangban. Egy újgur arra a kérdésre, hogy vajon mi a biztonság számára, hát azt mondja, hogy ez bizony bizonytalanság, mert, és azt mondják, félek, rettegek. Több száz családi családtagját, családokat vetnek táborba, úgynevezett átképzési vagy átnevelő táborokba. Kínai funkcionáriusok látogatásokat tesznek, olyan baráti látogatásokat ujgur családoknál, ott is meg is szállnak, sok esetben így figyelik meg őket. A vallásellenes asszimilációs politika révén Peking próbára teszi a világot, miközben ott erre, ezen a területen vezetne át az új sejemút, és a propaganda ezt próbálja elfedni. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan Korao, proszę, jedna minuta. Köszönöm. Kora úr, egy perc. Köszönöm. Újra vannak koncentrációs táborok, más szóval nem lehet leírni azt, ami Xinjiangban történik. A kínai kampány ebben a tartományban állítólag a terrorista fenyegetés ellen indult, valójában nagy mennyiségű jogsértést eh, jelent, eh, átnevelő táborokat. Itt eh, ténylegesen arról van szó, hogy mintegy egy millió embert tartanak ilyen táborokban, ahol agymosásnak vetik alá őket, és megkínozzák őket, és semmilyen joguk nincs. Ezek az emberek, annak a bűne az, hogy ők nem han kínaiak. Kollégák, valami fajta lépést kell tennünk, mielőtt megtörténne még rosszabb dolog, akár a gázkamrák is Kínának, ugyanis nincsenek gátlásai a Sincsángi bizonyítékok fényében azt kérem, hogy az Európai Unió úgy lépjen fel, ahogy azt a helyzet megköveteli. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Leinen képviselője szó. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, Kína az elmúlt években és évtizedekben elképesztő gazdasági sikert ért el, ám ez a gazdasági előrelépés sajnos nem párosult az emberi jogok és a személyes szabadságjog erősödésével, sőt, épp ellenkezőleg azt látjuk bizony visszalépések történnek. Parlamentünk többször felhívta a figyelmet Kína sértéseire, és állásfoglásokat is elfogadtunk. Ma hét frakció terjeszt be egy állásfoglási tervezetet. A a Xinjiang tartományban elkövetett emberjogi sértésekkel. Szinte hihetetlen, ami ott történik, egy millió embert tettek úgynevezett átnevelő táberekbe táborokba, abszolút megfigyelés alatt tartva az egyéneket modern technológiai eszközökkel. Arra azt követeljük a kínai féltől, hogy azonnal állítsa le ezeket a politikákat és gyakorlatokat. Nem lehet a biztonságpolitikára hivatkozva a terrorizmus meg a szeparizmus ellen, amely egyébként, amelyre joga van minden államnak, hogy saját biztonságát garantálja, ám túlzott, tömeges fellépést kisebbségek, vallási, eddig kisebbségek ellen nem lehet elfogadni. Kína elveszti a világban ezzel hitelességét. Látjuk, hogy Németország és Svédország elkezdte, az, hogy az ujgorokat és a kazakokat nem utasítja el, mert veszélynek vannak kitéve. Azt kérjük más államok is tegyék ezt. Meg kell mondjuk, az EU a legmagasabb szinten, a tagállamok részéről is, fel kell hívni a figyelmet, fel kell szólítani Kínát, vessen véget az emberi jogsértéseknek. Nem lehet ezt csak úgy csendesen, konzervatívan kezelni. Reméljük az állásfoglalás nagy többséggel elfogadásra kerül, és a kínai fél kényszerül majd a válaszra. Köszönöm szépen. Kiúcsuk képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Tisztelt kollégák, sajnos a muszlim kisebbségek, az ujgurok és a kazakok Kínában önkényes letartóztatásoknak, kínzásnak vannak kivetve a vallású gyakorlása miatt. Semmi sem igazolhatja az önkényes fogvatartást, illetve egy millió ember eltüntetését. Ártatlan emberek, szülők, testvérek, barátok mind eltűntek. Hol vannak most? mi történt velük, mi történik az úgynevezett átnevelési táborokban. A gyermekeket állítólag elválasztják szüleiktől, nem hallgathatunk, amíg ilyen emberi jogi jogsértésekre kerül sor, és ilyen horderejű jogsértésekre. Azonnali szabadon engedésüket követjük azokét, akik ezek a, ezen táborokban vannak, és az önkényesen fogvatartottak szabadlábra helyezését. Ez Emellett konkrét lépésekre is szükség van, válaszokat kell kapnunk, egy független vizsgálatra van szükség a térségben. Köszönöm. Dziękuję, dziękuję bardzo. Następny mówca. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Pimenta López képviselő elnök úr. Az állásfoglalás olyan információkra épül, amelyeket meg kell erősíteni, mint például az amerikai kongresszus felvetései összhangban az Egyesült Államok és fő szövetségeseinek stratégiájával. Olyan országokról van itt szó, amelyek az ő szuverenitásukat védik. Ugyanakkor itt beavatkozunk harmadik országok belügyeibe. Az emberi jogok jogvédőinek helyzetébe, például Észak-Afrikában vagy Közel-Keleten instrumentalizálják a terrorista szervezeteket. Az Európai Unió és ez a parlament nem rendelkezik elő legitimitással, hogy az emberi jogokról beszéljen a gazdasági és társadalmi fejlődés Kínában, Kínában illetve a nemzetközi politikai kapcsolatrendszere az imperializmus fő célpontja, és ez az, ami indokolja ezt az eszmecserét és ezt az állásfoglalást is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérem, hogy lassabban beszélnek a hozzászólók, mert nem lehet tolmácsolni. Most ők is úr, kapni meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Bevezetésként hadd üdvözöljem közöttünk a szerkélyen Dolkun Isa urat, aki a Világ Kongresszus, Világkongresszus elnöke,

az emberi jogok és a demokrácia célja pedig az hogy a kölcsönös bizalmat és a megértést erőstse a két fél között. ennek értelmében emelem fel szavamat több mint egymillió ujgur és kazak tömeges és önkényes fogvatartása ellen a hszincsiang ujgur autonóm területen létestett átnevelő táborokban. a knai kommunista állam cinikus módon továbbra is tagadja ezeknek a modern koncentrációs táboroknak a létezését az önálló népnek is beillő tzmilliósra tehető ujgur közösség minden egyes tagját szigorú megfigyelés alatt tartják lábbal tiporva a knai alkotmányban is rögztett alapvető emberi és közösségi etnikai és vallási jogaikat. felszóltom a knai hatóságokat hogy haladéktalanul és feltétel nélkül vessenek véget az ujgurok identitásának megsemmistésére irányuló politikájának. valódi stratégiai partnerségről és kölcsönös bizalomról csupán akkor beszélhetünk hogyha kna valamennyi állampolgárának köztük kisebbségeinek is az alapvető jogait biztostja és emberi méltóságát tiszteletben tartja. lépjünk fel egységesen knával szemben! a stratégiai partnerséghez fűződő gazdasági érdekeink nem képezhetik akadályát az őszinte párbeszédnek legitim emberi jogi követelményeink kimondásának. köszönöm szépen! Kelamur, úr, EPP. Köszönöm. Elnök úr. Biztos asszony, Kínának nem kell tartania a kisebbségeitől, hiszen a Han nemzet a legnagyobb az egész világon. Éppen ezért a 10-11 milliós ujgur kisebbség rendszer szintű elnyomása, ami abban nyilvánul meg, hogy elnyomják a nemzeti identitásukat, és a vallási identitásukat. Ez elfogadhatatlan, egy millióan vannak önkényes, tömeges letartóztatásban átnevelő táborban a kazak és az ujgur kisebbség tagjai között. Az EU bizottságot és a tagállami kormányokat arra szólítjuk fel, hogy folyamatosan vessék fel az emberi jogok megsértését, amely Xinjiang tartományban történik, a legmagasabb szinten vessék ezt fel, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az Európában élő uigur diaszpóra zaklatását megakadályozzák Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gyufrida képviselő az SND nevében egy percben. Most olyan körülményekről beszélünk, amelyek közismertek, és a legnevesebb nemzetközi újságírók, illetve szakértők is alátámasztják ezeket a tényeket. Túl gyakran emeljük fel hangunkat az emberi jogok megsértése miatt, itt pedig azt tapasztaljuk, hogy nap mint nap rendőri elnyomásnak vannak kitéve az emberek, lehallgatják a telefonjaikat, átnevelés, átnevelő táborokba vetik őket. Egyértelmű, hogy a kínaiak ki akarják törölni az újgorokat a történelem könyvekből. Azt láthatjuk, hogy Kínában még mindig alkalmazzák a halálbüntetést, a terrorizmus definíciója homályos, és a jogszabályokat önkényesen alkalmazzák. Az Európai Uniónak ki kell állni a kisebbségek jogainak védelme mellett, és ide tartoznak az újgurok és más elnyomottak is. A harmadik országoknak figyelembe kell venniük a nemzetközi védelem iránt benyújtott kéremeket, főleg amikor ezen ér- térségekből érkeznek az érintettek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Demis Merker képviselő egy percben a következő. A gondolat szabad, ki tudná megkötni azokat. Így indul az egyik legrégebbi német ö, ö, protestáns ö, dal, amely a szabadság elnyomás ellen szól. A kínai vezetőket meg kell, meg kell értetni, hogy nem lehet a szabadság, szabad gondolatot elnyomni, holott ez történik Xinjiangban, ahol boszorkány üldözés folyik minden ellen, ami nem kínai. Az újgorokat és a kazahokat önkényesen, tömegesen politikai átnevelő táborokba zárják, agymosásra kényszerítve őket, hogy meggyógyítsák úgymond őket ideológiai betegségeiktől, megtisztítsák őket. Ám a táborok falain kívül sem élnek szabadon az emberek, elszigetelve, megfigyelve élnek. Kína, amely egy kíméletlen állami apparátust tart fenn, annak ellenére, hogy párbeszédek, ö, megállapodások köttettek, Kína továbbra is a Human Freedom Index alján áll. Az EU kötelessége, hogy a kínai hatóságokat a világos nyelven beszéljen, állítsák le az üldöztetést, engedjék szabadon az embereket, zárják be a táborokat. Mert a gondolat szabad, egyetlen állam sem tudja megkötni azokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Pájtó úr az Alde részéről egy perc. Köszönöm. A nemzetközi közösség újabban kevés figyelmet ad a kínai jogsértéseknek, ez az ország gazdasági szuperhatalom akar lenni, nem szabad neki megengedni, hogy eközben elnyomja a saját lakosságát. Az ENSZ szerint egy millió is lehet a száma azoknak az ujguroknak, akiket fogva tartanak mindenfajta jogi eljárás nélkül a családtagjaik nem tudják, hogy hol vannak, azt se tudják, hogy él, élnek-e még. A DNS adatok gyűjtése, a GPS rendszerek, nyomkövető rendszerek beépítése a mobiltelefonokba, a lakásaik bekamerázása, mind-mind a zaklatás módozatai a kínai kormány engedje szabadon azokat, akiket önkényesen fogva tartanak, és adja ki a nevét és helyzetét azoknak, akiket elfogott. Fenn kell tartani a Kínának azokat a kötelezettségvállalásait, amelyeket korábban tettek, be kell tartani az emberi jogi szerződéseket. Az EU-nak pedig minden szinten fel kell vetnie ezt a kérdést, amikor Kínával tárgya. Köszönöm. Most pedig Castaldo úr következik az EFDD részéről. Öné a szó egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Senki meri kimondani világosan az, ami történik, és Ubay úr volt kínai propaganda oktató, mondta azt, hogy olyan a Xinjiangi koncentriás táborról, ahol egymillió ujgurt és kazakot tartanak fogva. A számok csak bestésen alapulnak, mert persze nincs nyilvános adat arról, kit vetettek börtönbe, kit nem. Tudjuk azt is, hogy a kisebbségek jogait folyamatosan e, megsértik, emberek eltűnnek, a diaszporában élőket megfélemelték, még az EU tagállamokban is azok, akik elmenekülnek innen, és sikerrel azokat a kínai hatóságok üldöztetik külföldön is. Legális és morális kötelezettségünk, hogy minden illegális központokban fogvatartott ember szabadon bocsátását követeljük. Ezeket a báborokat be kell zárni. Európa nem ülhet ülbetett kézzel, szégyenkezve azon, hogy nem emeli fel szavát, csak mert üzleti érdekei vannak itt. Schaffhauser úr következik az ENF részéről. Köszönöm. Xinjiang tartomány. amely már 20 éve ad otthont egy szeparatista fegyveres mozgalomnak, akik nagyon sok merényletet követtek el, és a militáns iszlamizmust képviselik ilyen körülmények között mely állam nem figyelné meg a szélsőségeseket? Ezt csinálja ugyanis Kína. Az, aki koncentrációs táborokról beszél, két millió lakossal, mint ahogy azt az ENSZ-ben is tették Genfben, azok valójában magukat teszik nevetségessé két millió vagy itt egy milliót emlegetnek, ez gyakorlatilag Párizs, belső Párizs lakosságának a fele. És ennek ellenére megint egy hamis hírről van szó, és nem, a mielőtt az állásfoglalást megszövegezték, nem ellenőrizték az abban szereplő állításokat. Köszönöm. Kell. Köszönöm, Kelly képviselő a szó. Köszönöm szépen. Ma hallott hallottunk arról, hogy az e- kínai hatóságok fellépnek tömegek ellen, különösen az etnikai kisebbségek jogait megsértve. Sűrűsen el kell ítéljük az ujgurok és más kisebbségek elzárását, valamint az, hogy tömegesen megfigyelik napi életüket, adatokat gyűjtve róluk és felhasználva, anélkül, hogy ők ö, ez ellen az ahol fel kell hívja a kínai hatóságok figyelmét erre minden lehetőség szerinti szinten, erős szavakkal elítélve ezt a gyakorlatot, megelőzve a helyzet további romlását. Felkér, felszólítom a kínai hatóságot arra, hogy azonnal szabadon bocsássák az önkényesen fogva tartottakat. A szólásszabadság, a vallásszabadság, a gyülekezési szabadság feltétlenül meg kell valósuljon, a családokat, családokat meg kell védeni az értelmeges emberi jogok, demokrácia, jogállamiság alapja kell legyen annak a hosszú távú kapcsolatrendszernek, amely EU, az EU és Kína között épül, az EU fel kell emelje hangját, és Kínának is érdeke az, hogy ezeket tiszteletben tartsa. Erős szavakkal határozottan rá kell mutatnunk a helyzet tarthatatlanságra ebben a tartományban. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Úgy láttam, hogy Polcsák úr egy kék kártyát emelt fel, de valószínűleg az előző hozzászólóhoz szerette volna intézni a kérését, de ezt sajnos már nem tudjuk megtenni, úgyhogy most áttérünk a következő hozzászólóhoz. Tremosza képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Örömmel fogadom ezt az állásfoglalást az újgurok és kazahok önkényes fogvatartásával kapcsolatban, és Durkonis urat is, az Ujgur Világkongresszus elnökét is köszöntöm. A demokrácia és a jogállamiság a az EU és Kína közti kapcsolatok középpontjában kellene, hogy legyen. Ez az állásfoglalás elítéli azt az elnyomást, amelynek mindenek előtt a kazahok és az ujgurok, mint kisebbségek az áldozatai Kínában. Arra szólítjuk fel a kínai kormányt, hogy a tömeges önkényes letartóztatásoknak azonnal vegy, vessen véget, és zárja be azon táborokat, amelyekben több mint egy millió ember tart fogva. Független vizsgálatot kell biztosítani Xinjiang és Tibet tartományokba. Arra is felszólítjuk a kínai kormányt, hogy Iván Topid és más fogvatartottakat azonnal engedjenek szabadon. Tisztelt kollégák, Kína egy nagy ország, és gazdag kulturális és etnikai szempontból is nem kellene Kínának félnie a tibetiektől vagy az újgoroktól, hanem tisztelben kellene tartania őket, mert így Kína még nagyszerűbb ország lenne, lenne legyen szabad Tibet, és szabadítsuk fel az újgorokat is. Köszönöm szépen. Parker képviselő egy percben. Thank you. China is... Köszönöm. Kína egy rendkívül fontos nemzetközi szereplő, és eh, súlyuk az elkövetkezendő évtizedekben csak nőni fog. Egy ilyen fontos eh, szereplő természetesen felelősséget is kell vállaljon. A jelenlegi rend, nemzetközi rendszer, bár egyébként is hibás, további eh, egyre nagyobb jólétet biztosított eh, az embereknek, de nagyon sok ország nem veszi figyelembe az emberi jogokat egy ilyen fontos szereplő részéről az ilyen egyértelmű jogsértés aláássa a globális erőfeszítéseket, miközben megértjük és szimpatizálunk a radikális iszlám terrorizmus elleni fellépéssel, a kínai fellépés Szentsenkben túlmegy minden határon. A terrorista csoportok elleni fellépés nem mehet át a helyi lakosság általános üldözésébe. Kína meg el kell, hogy döntse, hogy eh, milyen jövőnk eh, lesz közösen, ebbe mindenképpen bele kell, hogy férjen az alapvető emberi jogok érvényesülése Sógor úr egy Grave human rights concerns have A súlyos emberi jogi aggodalmak eh, régóta jellemzik Kínát. A nyugati hallgatástól körülvéve Kína fokozottan fellép az etnikai, nem kívánatos etnikai csoportok ellen. Ilyenek az ujgurok, a tibetiek és a kazakok. A legsúlyosabb fejlemények jelenleg az ujgur autonóm köztársaság régióban történnek, ahol nagyszámú átnevelő tábort hoztak létre a Human Rights Watch, ezeket a táborokat fekete lyukaknak tartja, ahova az emberek bekerülnek és nem kerülnek ki. Éppen ezért nehéz megbecsülni, hogy hány ezer ember tűnt el ezekben az átnevelő táborokban. Amit mi tudunk, hogy az ujgur diaszpora szinte minden családja, minden családjában van eltűnt hozzátartozó. A az EU-kínai emberi jogi párbeszédnek eh, ki kell vizsgálnia ezeket a kérdéseket, hogyha hatékony akar lenni. Köszönöm. Hepner úr, köszönöm. A, az ujgurok és kazakok helyzete észak-nyugat Szincsiánban valóban kulturális népírtásnak minősíthető az ujgurokat átnevelő táborokba küldik, a gyerekeiket kiszakítják a családjuk tólból, és árvaházakba teszik. Ennek célja az, hogy a kulturális azonosság tudatát elpusztítsák ennek a kisebbségnek. 45 ezer új árvaházi hely létesült az elmúlt egy-két évben, és széles körű megfigyelést folytatnak a hatóságok. Erről szól a legutóbbi emberi jogi jelentés is. Mi azzal a követeléssel fordulunk a kínai kormányhoz, hogy ezeket a táborokat zárja be, engedje el a politikai foglyokat, hagyjon fel az elnyomással, illetve engedje be az újságírókat és nemzeti megfigyelőket ebbe a térségbe, hogy onnan beszámolhassanak a fejleményekről. Köszönöm. Most pedig következik a spontán felszólalások köre. Nagyon kevés időnk van, kérem legyenek fegyelmezetten, fegyelmezettek Polcsák úrral kezdünk. Köszönöm, Köszönöm. elnök úr.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 és López úr a GUE-ból szintén azt nyilatkozták, hogy az Európai Parlament nem jogosult ahhoz, hogy az emberi jogok kérdését felvesse Kína vonatkozásában. Én minden esetre a kazak és ujgur kisebbségi jogai mellett szeretnék felszólalni. Itt ugyanis etnikai háborúval állunk szemben, szerintem fel kell emeljük hangunkat ezen kisebbségek védelme érdekében, amikor Kínában járunk, és más szinteken is ezt fel kellene vetnünk. Köszönöm szépen, Kán képviselő egy percben. Thank you, Mr. President. If any... Köszönöm, elnök úr. Ha bármely más ország egymillió ember zárna táborba, és 11 milliót pedig rendőrállamban kényszerítene, akkor azonnal etnikai tisztogatásról és bíróságról beszélnénk. Itt még most viszont a legtöbb kormány tartózkodik attól, hogy bírálja Pekinget, vagy akár megkövetelje, hogy átláthatóbb képet nyerjenek a helyzetről, mert fél attól, hogy Kína gazdasági eszközökkel megbünteti majd. Holott sajnálatos módon ezúttal az állásfoglás nem hoz áttörést, csak némi agályt fejez ki mindössze. Ezért sürgetem a parlamentet arra, hogy meghozzon minden intézkedést, hogy rávegye a kínai hatóságot, hogy zárja be a táborokat, és vessen véget Xinjiangban az új, ujgurok elleni e- emberi jogsértéseknek. Az EU célzott szankciókat kell bevezessen mindenki ellen, aki személyesen felelős az ujgurok e, üldöztetéséért, akik modern koncentrációs táborokban élnek. El kell ismerjük az ujgurok létezését, mint globális közösséget, hogy elkerüljük a világ következő etnikai katasztrófáját. Köszönöm szépen, Osztavicsi úr a következő hozzászóló. Elnök úr, biztos asszony kollégák, az ujgar és kazak kisebbség embertelen kezelése Kínában nem kap megfelelő figyelmet a nemzetközi közösség részéről, méghozzá jó régóta nem. Több százezer ember e muszlim kisebbségből táborokban él, rettetes körülmények között kínzás alatt, megtagadva vallás gyakorlásuktól, kultúrájuktól, azzal a cél, hogy úgymond átképezzék őket, megfosztva vallási hitüktől őket Szinte hihetetlen az, hogy ilyen táborok létezhetnek a 21. században. Az ugorok és a kazakok meg kell kapják a jogot ahhoz, hogy megválasszák életmódjukat szabadon, és fenntartsák hagyományaikat, kultúrájukat, hitüket, miközben Kínában élnek. Ezért felhívom az Európai Uniót arra, hogy vesse fel ezt a témát, és követelje meg minden jövőbeli tárgyaláson és politikai dialóguson Kínában megkövetel, Kínában megkövetelve az, hogy zárják be a táborokat. Elsődleges fontossága van ennek. Van Faria jutna. Faria képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony már megszokottá kezd válni, hogy mindig, amikor Kínáról beszélünk, akkor ugyanazon okból tesszük ezt. Ha megnézzük, hogy hány állásfoglalást fogadott el az emberi jogok megsértése miatt, a vallásszabadság vagy a véleményváltás szabadsága miatt, illetve a demokratikus jogszabályok megsértése miatt, a, legut- a jelenlegi elnök uralma alatt az Európai Parlament, akkor gyakorlatilag arra a következtetésre juthatunk, hogy az, autoriter, az autoritarizmus világbajnoka Kína, nem pedig Putyin Oroszországa. 2003 óta Kínában egyre romlik az emberi jogok helyzete, a kínai kormány egyre határozottabban lép fel a békés ellenzék, illetve a jogállamiság ellen. Tisztelt kollégák, ha ilyen sok a bizonyíték, amely arról tanúskodik, hogy az újgorok, a kazakok és más, főleg muzulmán kisebbségek Xinjiang tört régióban önkényes fogvatartásnak és kínzásoknak vannak alávetve, sértik a vallási és kulturális jogaikat, akkor az Európai Uniónak határozottan el kell ítélni ezeket a gyakorlatokat, és arra kell ösztönöznie a kínai kormányt nyomást gyakorolva rá, hogy vessen véget ezeknek a gyakorlatoknak. Köszönöm. Dziękuję bardzo, pani Sojdrova, jedna minuta. Sojdrova asszony, következik egy perc. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Ahogy azt hallottuk, a szincsiángi helyzet több, mint nyugtalanító. Egy millió embert tartanak átnevelő táborokban. Xinjiang a világ legnagyobb börtöne. Ezeket eh, az embereket eh, azzal vádolják, hogy terrorizmus támogatják. Itt teljesen nyilvánvalóan arról van szó, hogy a terrorizmus elleni fellépéssel visszaélve fellépnek a, a lakosság ellen. Október 1-én zárt kocsikban, nagyszámú újgúrt elsötétített kocsikban délről északra vittek. A nagyszámú fogoly átcsoportosítás engem a sztálini időkre, a sztálini elnyomásra emlékeztetén, arra szólítom fel az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel ez ellen. Azzal is egyetértek, hogy az EU célzott szankciókkal éljen azokkal szemben, akik ezért felelősek. Köszönöm. Én a kollégákat arra kérném, hogy engedjék meg nekünk, hogy befejezzük ezt a vitát, tehát akik érkeznek, kérem, csendbe üljenek le, Svica asszony, egy perc. Köszönöm. Én üdvözlöm ezt az állásfoglalást, mert tükrözi az aggodalmainkat az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Az emberi jogok mindenképpen részét kell, hogy képezzék a Kínával fenntartott kapcsolatainknak. Az ujgurokat szabadon kell bocsátani. Üdvözlöm ezt az állásfoglalást különösen eh, aggasztó, hogy eh, az újságíróknak nem engedik meg, hogy eh, ebből a régiókból, ezekből a táborokból jelentéseket, cikkeket írjanak. Más országgal másként bánnánk, Kína valahogy eltérő bánásmódot kap. Ez így nem helyén való, szükséges, hogy az Európai Unió megvitassa ezt a helyzetet, és eh, kifejezze aggodalmát a kínai emberi jogi helyzet eh, iránt. Eh, én úgy vélem, hogy állásfoglásunk hozzájárulhat az emberek szabadon bocsátásához. Köszönöm szépen. Most pedig a biztos asszony kapja meg a szót. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, mert a biztos asszony mond, úgyhogy kérem maradjanak csendben és figyeljék. Ha az EU a tartományban nyomon követi az eseményeket, milyen aggaszt bennünket az, hogy hiteles hírek szerint súlyos emberi helyzet alakult ki elnök. Kérem, kollégák, kérem maradjanak csendben, és a biztosasszony szavaira legyenek figyelemmel. Ezen túl az EU megfelelő hatóságának jelentése is figyelmet érdemel. Riasztók a, a, ezek a hírek, amelyek a politikai átnevelő táberekben a kisebbségek tömegeinek bezárásáról szólnak, a folyamatos figyelemmel kísérés, utazási tilalmak, ról szóló hírek súlyos agályokra adnak okot. Az EU felhívja Kínát arra, hogy a bizottság általi ajánlásokat vegye figyelembe az EU állam, az újgor származású EU állampolgárok híreiről is hallunk, akikre nyomást gyakorol Kína, még az EU-ban is, és rokonaikat is fenyegeti. Kínában a családtagjaik útlevelét elkobozták, hogy ne engedjék kiutazásukat. Legitim aggályokat fogalmaznak meg az újgorok és más kisebbségek helyzetét illetően, és biztonságuk is fenyegetve, ha visszatérnek Kínába azt kérjük, hogy a nemzetközi védelmet adjuk meg, a tagállamok adják meg ezeknek az embereknek, és ne toloncolják vissza őket Kínába. A legutóbbi EU-Kína emberjogi párbeszéd ülésén júliusban is felvetettük a színségi helyzetet, a vallásszabadság, a szólásszabadság helyzetét, a kisebbségek jogainak fontosságát, különösen az újgurokra való tekintettel az EU újra hangsúlyozta, hogy Szincsánkban tényfeltáró látogatást szeretne szervezni, a táborokat is meglátogatva, és a nemzetközi emberjogi szervezetektől kapott tájékoztatást ellenőrizve. Az EU főképviselő asszonyának hivatala is hozzá kell férjen az ország minden régiójához, hogy híreket szerezünk be. Az emberi jogok tiszteletben tartása azt is jelenti, hogy az, a vallási szabadság, a mozgásszabadság, a szólásszabadság, szabadság, a bíróság eljáráshoz való jog, a diszkrimináció mentességhez való jog tiszteletben kell tartassék Szincsánkban csak úgy, mint Kína más részeiben. Kína nemzetközi kötelezettségvállalásainak megfelelően a következő egyetemleges felülvizsgálat megnyitja a lehetőséget Kína és nemzetközi partnerei között az emberi jogi helyzeteket is feltárva, azokat megvitatva. E, e, Köszönöm biztos e, asszonynak, és elnézést kérek tőle a kollégák viselkedése miatt. Néha könnyebb politikai nyilatkozatokat tenni, mint az elemi udvariassági szabályokat követni. Hat állásfoglalási tervezetet kaptunk, erről szavazás most kezdődik, most pedig akkor áttérünk a szavazásra. Tisztelt kollégák, kezdjük el a szavazást. Látom, hogy mindenki szeretné már elkezdeni. Viotti úr szót kért. Presidente, chiedo, chiedo la parola per denunciare un fatto disgustoso che è avvenuto questa mattina in Italia. Un giorno... Eh az Olaszország, azért kértem szót, hogy egy guztustalan esemény miatt tiltakozzak, ami Olaszországban történt. Egy újság főcíme a migránsokkal kapcsolatban jelent meg. Mi mindig föllépünk a hamis hírek ellen, nekünk mindent meg kell tennünk a gyűlölet ellen, botrányos és elképesztő eset. Köszönöm, Viotti úr. Szosnyírc úr szintén szót kért. Ja chciałem Köszönöm. Én is szeretnék emlékeztetni a 162-es cikkre a neofasiszta erőszakról szóló vitában Pascu alelnök úr elhallgattatta a mikrofonomat, 30 másodperce azután, hogy felszólaltam, mert bíráltam kollégáját. Nem, objekt, nem volt objektív az elnök, nem szabadna elnökölni ilyen embernek. Kű. Rendben, köszönöm szépen, ezt feljegyeztük, tudomásul vesszük. Most akkor átérhetünk a szavazásra? Először szeretném szavazásra bocsátani az a médiaszabadság hanyatlásával kapcsolatos Belarusszal kapcsolatos jelentést, állásfoglást. Ki az, aki mellette szavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk az Egyesült Arab Emírségek, nevezetesen Ahmed Mansur emberi jogvédő helyzetével kapcsolatos állásfoglalás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A következő az újgurok és kazahok tömeges önkényes fogvatartása Xinjiang újgur autonóm területen címet viselás foglalás Ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik Kolgyó úr jelentése a közbeszerzési stratégiai csomagról. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Congratulations. Gratulálok az előadónak. Most pedig következik eh, Fosz úr jelentése az EU büntető igazságügyi együttműködési ügynökségéről, a Eurojustról. Van egy javaslat azzal kapcsolatban, hogy eh, a 195-ös módosítás értelmében a bizottság javaslatot elutasítsuk, mellette ellenek tartózkodik, elutasítva. Most pedig az áll, a megállapodásra térünk át, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Fosz úrnak. So we come to... Következik Grízbe képviselő jelentés a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatuk elismeréséről. Megint van egy javaslat, hogy elutasítsuk a bizottság javaslatot, a 146-os módosító mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik? elutasítottuk ezt a javaslatot, tehát az elutasítást elutasítottuk, az átmeneti megállapodás, az ideglenes megállapodás következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást vote is Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Grisbeck képviselőnek. We come to the... Következik Koráca Bild képviselő jelentése a nem személyes adatok szabad áramlásáról az Európai Unióban. Koráca Bild az előadó szót kért, úgyhogy meg is adom neki a szót. A le kell vonjuk, vonjuk az akadályokat az Európai Unión belül az adatok száramlása előtt. Az, hogy az ötödik szabadságot létrehozzuk a belső piacon, paradigmaváltás a digitális, európai digitális gazdaság szempontjából. Jó példa ez arra, hogy Európa valóban teljesít ígéreteit. Szeretném megköszönni mindannyiuknak a nagyszerű együttműködés és támogatást. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm, Korácsa Bild képviselő. A megállapodást szavazásra bocsátom, mi név szerint szavazunk. Ki szavaz? Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És elfogadtuk ezt a paradigmaváltást jelentő jelentést. Most pedig következik a transnacionális vállalatokra vonatkozó eszközhöz nyújtott hozzájárulás először a Fejlesztési Szakbizottság állásfoglalás indítványát bocsátom szavazásra. Bekezdésenként szavazunk. A tízes bekezdés mellett kiszavaz. Első rész. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Igen, természetesen a második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. We come to paragraph... Következik a 14-es bekezdés három részben er- az eredeti szövegről. Első rész mellette kiszavaz ellene, kitartózkodik. elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette kiszavaz ellene, kitartózkodik, ezt is inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 19-es bekezdés két részben. Első rész mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt a részt. A második részt, 19-es bekezdés, megnyitom a szavazást. This boat is closed. Lezárom. Igen, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás egészéről szavazunk, mellette ki szavaz, ellene, kitartózkodik, azt hiszem elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Um, Most pedig a többi állásfoglalás indítvány ezáltal fogyottá válik, és átérhetünk a következő témára, a jemeni helyzetről szóló állásfoglalási indítványokra. Először egy közös állásfoglalási indítvány hét képviselőcsoport nevében, Tenök úr pedig szót kért, hogy egy szóbeli módosítót ismertessen a hármas bekezdéshez, parancsoljon. Mikrofont legyen szíves. Elnök asszony, köszönöm. Szeretném a következő szövegrészt betenni a hármas bekezdés után. Elítéli az Irán által épített balisztikai rakéták indítását a részéről szaudarábiai célok ellen, ahol polgár lakosság is lakik, és a tengeri aknák eh, használatát, valamint természetesen tiltott eh, taposóaknák használatát. Köszönöm, Tanok úr. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítással kapcsolatban? Nem látom, vagy mégis, igen. Több mint 40 képviselőről van szó, úgyhogy ezt nem bocsáthatjuk szavazásra. Úgyhogy folytassuk a 20-as bekezdésről. Szavazunk két részben. Az első rész név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. A második részről szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as bekezdés az eredeti szövegről két részben, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ki elfogadtuk. Következik a T preambulum bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, ki elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig szavazásra bocsátom az állásfoglás indítvány egészét mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Tehát a többi indítvány okafogyottá válik, és következik a vámcsalások elleni küzdelemről szóló állásfoglalás indítvány, amelynek tárgya az unió saját forrásainak védelme is. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság indítványa első bekezdés, név szerint szavazunk. Kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés az eredeti szövegről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. Kilences bekezdés. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es két részben, első rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Most szavazunk az állásfoglalás indítvány egészéről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel elérkeztünk a szavazás végére. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. Kedves kollégák, akkor következnek a szavazatmagyarázatok, de én szeretnék mindenkit arra kérni, aki itt magánbeszélgetést folytat, hogy menjenek ki a teremből és ott folytassák. Köszönöm. Az első jelentés a közbeszerzési stratégiai csomag Carlos Coelho részéről. Rory Palmer kap először szót egy percben. Palmer kollega öné a szó. We don't see him, so... Úgy tűnik nincs itt. Palmer úr, megyünk tovább. Monika Makovej asszony a következő a listám. Tessék, öné a szó. Uh, mulțumesc. Licitațiile trucate, conflictele de interese generează pierderi de peste 2 miliarde de euro pe an. Uh, toate acestea, toți acești bani nagyon sok éves, évente két millió euró veszteséget eredményez ez a gyakorlat, és ezt az európai adófizetők pénzéből veszik ki. Vannak egyéb trükkök is, például a közbeszerzéseket késleltetik, csak júniusban a tagállamok a digitális platformokat kell, hogy felhasználják, így akarnak küzdeni a korrupció ellen, és a tagállamoknak a digitális nyomtatványokat minél hamarabb használniuk kell. A bizottságnak biztosítania kellene a nemzeti szerződések korrekcióját, és összhangba kellene ezeket hozni az európai szerződésekkel. Ezek csökkentik a bürokráciát, átláthatóbbá, egyszerűsítik a folyamatokat, és biztosítják azt, hogy a közpénzeket megfelelően költsük el. Köszönöm. Thank you, Mrs. McAvey. Then we come to... Köszönjük, McAvey asszony. Angel Jambaski következik, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, én támogattam Coelho úr jelentését. A bizottság 2014-ben hasonló csomagot fogadott el. A tagállamoknak más és más problémáik vannak a közbeszerzéseknél, és egyes tagállamok, egyes tagállamok ellen különböző szankciókat is bevezettek. Ez azt mutatja, hogy új intézkedésekre van szükség, és differenciált, rugalmas végrehajtási szabályokra is. A csomag célja, hogy modernizálja a közbeszerzést. Én támogattam ezt a jelentést, mert elterjed, elterjeszti az online pályázatokat, illetve az átlátható pályázatbeadást, ez előmozdítja majd a jó közbeszerzéseket, és csökken, növeli azok hatékonyságát. Köszönjük, Zsambaszki úr. Következő hozzászóló, Hozé Ignacio Fari. Please take the floor. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni kollégámnak, Carlos Coelho-nak a közbeszerzési csomaggal kapcsolatos kitűnő munkájáért. Ez etikai megfontolásoknak próbál megfelelni, hogy hatékony és minőségi legyen a szolgáltatások nyújtása az állampolgároknak. A közbeszerzések fele még mindig alacsony kritériumokat alkalmaz, nem veszik figyelembe a szociális, gazdasági, fenntarthatósági vagy környezetvédelmi kritériumokat a közbeszerzési folyamatok során véget kell vetni ezeknek a megfontolásoknak a jogalkotási keret felülvizsgálata kapcsán egyszerűsíteni kell a közbeszerzési folyamatokat, fel kell használni az elektronikus kormányzási technológiákat, a méretgazdaságosságot, a határokon átnyúló gyakorlatokat, hogy teljesen kihasználjuk a belső piac nyújtotta lehetőségeket. Itt fel kell lépnünk a felelőtlenséggel szemben, amelyet például Portugáliában a közúti közbeszerzések kapcsolatban kapcsán tapasztaltunk. Az ilyen helyzetek nem szabad, hogy megismétlődjenek. Reméljük, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák ezt az anyagot, hogy véghez vigyék a szükséges változásokat a közbeszerzések kapcsán. Köszönöm, Fária úr. Mindenkit emlékeztetnem kell arra, hogy egy perces hozzászólása van a magyarázatról. Most szeretném a mikrofon kikapcsolt, Nekov úrnak megadni a szót. Köszönöm szépen, képviselőtársak! A közbeszerzés lényegi fontosságú a társadalmi infrastruktúra építésében is minden tagállamban. Osztom azt a véleményt, hogy az, ha a legolcsóbb ár elve érvényesül a projektek kiválasztás, akkor az nem jó mert a nagyvállalatok ö, látják ennek hasznát, akik le tudják szorítani az áraikat. Mindeközben ez a jelenség, a legalacsonyabb ár nyer elve, sokszor tragédiákhoz is vezet. Mint a Bulgáriában láttuk, ahol 18 ember halt meg ö, egy olyan balesetben, amely ből származott. Ö, azt is láttuk, hogy tej és zöldség projektek az iskolai beszerzése csalásnak volt kitéve. Sokkal láthatóbbá kell tenni a, a, a rendszert, elektronikus közbeszerzés rendszer felállítva kétszer 18 végéig, és csalások ellen keményen föl kell lépni. Köszönöm. Következő jelentés Axel Foss jelentése az EU büntető igazságügyi együttműködésről szóló együttműk ügynöksége Eurójasz tárgyában. Makovai asszony az első magyarázó. Köszönöm szépen. A kábítószer csempészet, a terrorizmus, mindez olyan de aceea <clears throat> eurojust transnacionális jellegű Éppen ezért a Eurojustnak nagyon komoly szerephez juthat annak érdekében, hogy javítsa az európai tagállamok igazságügyi hatóságai közti koordinációt, és támogatni kell a vizsgálatokat is, amelyekben harmadik országok is érintettek. A rendelet a rendelet rendelet szintén javít ezen a helyzeten. Köszönöm, a Kovai asszony. Szeretném most Sean Kelly képviselőtársnak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom, üdvözlöm a jelentést, és azt, hogy az igazságügyi működést erősítjük az EU körében, és köszönöm Axel Foss kollégámnak a mindig kiváló munkát, most is az ahogy a bűnelkövetők egyre szofisztikáltabb eszközöket alkalmaznak, a bűnöldözés és az igazságügy is hasonlóan kell, hogy fokozza a tevékenységét. Ezért üdvözlöm azt, hogy Eurojustot erősítik a nemzetek feletti bűnök üldözésében. Cybercrime, embercsempészet, pénzmosás, olyan jelenségek, amelyek határon átnyúló módon terjednek, és az Eurojust kell, hogy tudjon információt cserélni a tagállamokkal, megfelelő adatvédelem mellett. És azt is üdvözlöm, hogy új igazgató tanács jön létre, amely fokozza a szervezet hatékonyságát és jelentéseket készít a nemzeti parlamenteknek is rendszeresen. Ez egyre fontosabb Írországban, az én választókörzetemben is, meg az EU egészében. Úgyhogy örömmel látom az együttműködés további fejlődését. Köszönöm. Köszönöm szépen Kelly képviselőnek. Most pedig haladunk tovább. A következő jelentés, melyre magyarázatokkal állunk elő, Karazab Bild asszony jelentése a nem személyes adatok szabad áramlása az EU-ban címmel. Először Szoznyersz úr kapja meg a szót. Nincs itt? Úgy tűnik nincs itt. No akkor Monika Makovej asszony kapja meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen. Ez a rendelet egyensúlyt teremt a nem személyes jellegű adatok hozzáférése szempontjából, és a biztonságot is figyelembe veszi bizonyos közterületeken. A rendelet ugyanakkor szól az akadályokról is. Például vannak olyan akadályok, amelyeket nem a nemzeti hatóságok léptetnek életbe, gyakran protekcionizmusra hivatkoznak, ennek azonban semmi keresnivalója nincs a belső piacon. Vannak egyéb szabálytalanságok is az adatok, a határokon átnyúló adatok feldolgozásával kapcsolatban, illetve vannak visszaélések is. Éppen ezért ez egy nagyon fontos előrelépés, hogy megnyissuk a piacokat új üzleti modellek és az innováció felé. Köszönöm. Thank you, Mrs. McAvey. Köszönöm, McAvey asszony. A következő hozzászólónk Miroslav Piotrowski képviselő. Köszönöm szépen. Ma szavaztunk egy olyan dokumentumról, mely a parlament a nem személyes adatok áramlásáról szóló szabályozási javaslata. Nagyon fontos téma ez, különösen figyelembe vesszük, hogy mennyire digitalizálódik a gazdaság napról napra. A szövegben van egy elv, amely révén nem személyes adatokat fel lehet dolgozni bárhol az EU-n belül, anélkül, anélkül, hogy indokolatlan korlátozás érinteni ezeket. Van akkor egy kivétel, és ez kulcsfontosságú, ez pedig a közbiztonság védelme, melyet figyelembe kell venni, és a dokumentumban is ki kell emelni. Hasonlóan más frakcióbeli kollégámhoz, ezért szavaztam így. Köszönöm, Moncsil úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Az új technológiák modern világa közepette is oda kell figyelni arra, hogy az információt nem fenyegető, észszerű módon használják fel a különböző folyamatokban. Én támogatom az ötletét, kivéve a lokalizációval kapcsolatos javaslatokat, kivéve, hogyha nemzetbiztonsági okokból az nem valósítható meg. Támogatnunk kell az innovációt és a fejlődést. Nyilvánvaló, hogy köztestületek és az EU-n belüli különböző struktúrák és oda kell, hogy figyeljenek erre. A nagyobb adatmennyiség az átláthatóságot, illetve jobb árképzést és fogyasztóvédelmi javulást hozhat. Köszönöm, Nekov úr, most pedig Sean Kelly úr következik. Köszönöm. Nagy örömmel vettem részt tegnap este ebben a vitában, és gratulálok a nagyszerű munkához egyetértek a raportőrrel, Anna Maria el, hogy itt most eh, nagy változások előtt nézünk. Eh, itt eh, az adat tárolás nem igazolható korlátait bontjuk le, és a GDPR-ral való harmonizálás, ugye annak én voltam a raportőre, különösen üdvözlendő a technikai és jogalkotási eszközök, eh, akadályok lebomlás, lebontása különösen a KKV-knak jó, eh, és az adattárolási piacon nagyobb versenyt hoz eh, különösen azon cégek számára fontos ez, amelyek több országban tárolnak adatokat. Az ír gazdaság komoly mértékben hasznot húz a korlátozások lebontásából, és ezért én nagy örömmel szavaztam meg. Nagyon jó munka volt, és ez hozzájárulhat például az connected autók elterjedéséhez. Köszönöm, Kelly úr. Most a transznacionális vállalatok vonatkozó kötelező ENSZ eszközökhöz nyújtott hozzájáruláshoz való uniós álláspont. Kumpalanatri képviselő kap meg egy szóban, egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fő gond a globális emberi jogok érvényesítésével az, hogy sok állami rendszer nem felel meg ennek. És sok transnacionális vállalat pedig elkerülheti ezek betartását, ám amíg csak önkéntes a kötelezettség, addig könnyű elkerülni átlépve a határon, olyan államokba vive a termelést, ahol nem veszik figyelembe ezeket a jogokat, veszélyeztetve más emberek egészségét, életét. Jó, hogy sok szinten érvényesítjük a vállalati ö, felelősséget, ám az, hogy nincs kötelező eszköz, az gond. Európa kell az éllovasa legyen annak a folyamatnak, amely kötelezővé kívánja tenni ezeket a kereteket, és üdvözlöm azokat, akik mellette szavaztak. Nemzetközi szinten kell érvényesüljön mindez, hiszen a termelés is így működik. Hazámban is volt egy olyan kampány, amely erősíteni kívánja a vállalati felelősségvállalásra vonatkozó jogszabályokat kötelező jelleggel. Thank you, Mrs. Uh, Kumpula Köszönjük uh, Kumpula Nátri asszony, és uh, kicsit kés, más, máskor lassabban beszéljen, a tolmácsok alig győzték önt követni. Sánchez Caldente kollega következik, aki a GUE frakció nevében tesz nyilatkozatot, ezért ő most két percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Ma ez a parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely történelmi lépés nagyon sürgős volt ezt megtenni. Az Európai Unió legyen a, az előharcosa annak a küzdelemnek, amelynek révén transnacionális vállalatokat rákényszerítjük az emberi jogok tiszteletben tartására, az EU és a tagállamai kövessenek el mindent annak érdekében, hogy az egyéni jogok előtti akadályokat elhárítsák az Európai Parlament. Nagyon sok állásfoglalást elfogadott, a, már a vállalati társadalmi felelősségvállalás ügyében, és érdemes lenne szankciókat is bevezetni a megsértése esetén a tagállamoknak. Most arra kell figyelnie, hogy átvegyék ezeket a rendelkezéseket, és aztán végrehajtassák, kikényszerítsék őket. Azt szeretnénk, hogyha a szerződéseknek való megfelelés maximális lenne. A jelenlegi spanyol kormány a szerződés támogatja Genfben, nem úgy, mint a korábbi néppárti kormány, amely elbújt az Európai Unió között mögött. Az itt elért sikert fel kell használni az emberi jogok védelmében, és meg kell kérdezni, fel, felmerül a kérdés, hogyha még a Szentszék is támogatta ezt, akkor tényleg nagy lendületet kaphat az ügy. A, az Európai Unió lakosságának jelentős része támogatja azt, hogy kiálljunk a, a szegényekért, illetve a gyengékért, kiszolgáltatottakért. Köszönöm szépen, megyünk tovább. A jemeni helyzettel foglalkozó állásfoglalási nyitványra először. Én az Omar képviselő kap meg egy percben a szót. Merci. Köszönöm, elnök asszony vannak szemek, amelyek nem akarják látni, de az ENSZ szerint a legsúlyosabb emberi jogi válság van eh, most eh, Jemenben. Egy népet pusztítanak el, eh, a nyugati országok pedig sokkal inkább a saját kis üzleteikre figyelnek a gyalázatos szaudi rendszerrel. E, szégyelje magát az amerikai, a spanyol, a brit és a francia kormány, amelyek eladják azokat a fegyvereket, amelyekkel gyilkolják a gyerekeket. Szégyen Európára, hogy e, elbújik a tehetetlensége mögött, és szégyeljék magukat azok is, akik állandóan leckésztetik a világot, de a, ténylegesen nem tesznek semmit a gyengék védelmében. Az Európai Parlament lépjen fel a fegyver eladások ellen, amelyeket tagállamai és köztük Franciaország is végrehajtanak. Köszönöm szépen. Most Miguel Urbán kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A humanitárius vészhelyzet Jemenben fenntarthatatlan. A lakosság háromnegyed része, 20 millió emberről van szó, őket az alultápláltság veszélye fenyegeti, az éhínség veszélye. Nem ez az első állásfoglalás, amelyet elfogadtunk Jemen kapcsán, a helyzet azonban változatlan, ugyanis amit elfogadtunk, az csak papíron létezik. Ugyanis egyes tagállamok továbbra is fegyvereket adnak el Szaudarábiának, megsértve a közös álláspontot, amelyet hát, megszavaztunk a fegyverexport ellenőrzése érdekében. Ezek azok az országok, amelyeknek a kezéhez vér tapad, és köztük van a spanyol kormány is. Rajoy kormánya, de a jelenlegi Sánchez kormány is. Spanyolország az egyik fő fegyver exportőr Szaudarábia felé. Nem lehet megígérni az ellen, ellenzékben valamit, amit aztán kormányon nem tartunk be. Az emberi jogokról nem lehet alkudozni. Kulcsfontosságú tehát előmozdítani egy termelési modellbeli változást, hogy az emberek megélhetése ne a háború gazdaságától függjön, és az, amiről szavazunk a parlamentben, az ne csak a papíron létezzen. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen Urbán Kreszpónak. Most pedig megadom a szót Mihály Sajdrova képviselőasszonynak. Köszönöm szépen. Szeretném kifejteni, miért támogattam a jemeni állásfoglalást. Annak ellenére, hogy a baloldal blokkolta azt a módosítót, amelyet Tenok kollega terjesztett be aki szerettem volna megemlíteni Irán szerepét a térségben, Szaudarábiával szemben, a jemeni konfliktusban. Ez az állásfoglalás felsorolja a tényeit ennek a tragikus konfliktusnak, amely egyfajta humanitárius katasztrófaként is megáll, megjelölhető a polgári lakosság szempontjából. Az Európai Parlament hunterű segély mellett emeli fel a hangját, amelyet fokozni kell annak ellenére, hogy a háború egyre folyik. És nem tudjuk a háborús helyzetet megoldani, mégis segítenünk kell a polgárlakosságnak. A jelentés megemlíti az egész helyzet szélesebb politikai összefüggéseit is. Jemen egy nagyon ö, ingatag térségben van, tudnék. Uh, Köszönöm, Södrova asszony. A következő és utolsó hozzászóló ebben a témában, Miroslav Piotrowski úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az ország háborútól szenved régóta, és sok keresztény is lakik itt. 2018-ban az elnyomási index, nemzetközi index, amelyet az Open Doors bocsátott ki, Jement a kilencedik helyre helyezi a legsúlyosabb elnyomás jellemzett államok közé. Az Európai Parlament elítéli a polgári, polgárokat érintő támadásokat, az infrastruktúra pusztítását. Sajnos sajnos azonban a szövegben nincs külön említés a keresztényeket sújtó elnyomásról. Osztom azt a nézetet, hogy az Európai Parlament meg kell követelje mindenféltől a konfliktusban, hogy tartsák tiszteletben azokat a kötelezettségeket, amelyek nemzetközi jogból származnak, és tegyék lehetővé a humanitárius segély bejutását a polgárlakossághoz. Thank you very much, Mr. Piotrowski. Köszönjük, Piotrowski úr! Ezzel megállapítom, hogy három óráig felfüggesztjük az ülést. Az elnök. liebe Kollegen, liebe Tisztelt kollégák, az ülést megnyitom. Folytatjuk az ülésszakot. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét, valamint az elfogadott szövegeket áttekinthetik, ezek rendelkezésre állnak, nincs ellenvetés, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli választigénylő kérdés, amelynek címzetje a bizottság. Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari broiler tenyésztés környezeti hatásai. Kádenbach képviselő és mások fogalmazták meg ezt a kérdést. Először az előadónak, a szerzőnek, Pok úrnak adom meg a szót. Köszönöm, vážená pani komisarko, Eh, Köszönöm, biztos eh, asszony, hölgyeim és uraim! A broiler csirka, csirke tenyésztés eh, a domináns modell, és így állítjuk elő az olcsó csirkehúst. 95%-a a broiler csirke tenyésztésnek 5000 csirkénél nagyobb farmon van. Az intenzív állattenyésztés nem csak állatjóléti kérdés, hanem emberi egészségügyi kérdés is. A broiler csirkét tízezresével nevelik, nem kapnak napfényt és semmilyen olyan lehetőségük nincs, hogy mondjuk a saját szükségleteikkel foglalkozzanak, gyakori bőrfertőzések, a mozgás nélküli környezet, illetve az óriási stressz éri ezeket az állatokat születésüktől kezdve a levágásukig. Szörnyű dolog az, hogy a 21. században fejlett országok ezt az üzleti modellt elfogadhatónak tartják. Ha a lakosság tudná, hogy hogy tartják ezeket a csirkéket, nem lenne hajlandó ilyen csirkehúst vásárolni. Az elmúlt évtizedben 49 napra csökkent a broiler csirkék élettartama, miközben súlyuk kétszeresére nőtt. El tudják ezt hinni? A kikelésüktől kezdve kevesebb, mint két hónap alatt kell elérniük a 2,7 kg-os súlyt. Gyakorlatilag itt a természettel kísérletezünk, és ez a kísérlet elszabadulni látszik. Ez aggaszt, ennek aggasztania kell azokat is, akik az jólét iránt nem különösebben fogékonyak, hiszen a fokozott antibiotikum használat, amely a megelőzésre szolgál, komoly eh, káros hatásokkal lehet az antibiotikumok 75%-át a nagy farmokon adják az állatoknak általában a takarmányba, vagy a vízbe keverve. Ez az antibiotikum használat a rezisztens és multirezisztens baktériumok kialakulásához szerep, az E. coli, a salmonella és egyéb baktériumok egyre inkább rezisztensé válnak. Ez egy globális probléma, hogyha nem kezdjük el megoldani, akkor a saját egészségi állapotunkat veszélyeztetjük, mivel nincs ezeknek az antibiotikumnak megfelelő helyettesítő szere, és amennyiben elveszítjük ezek hatékonyságát, száz évre vetné vissza a közegészségügyet. Az ilyen gazdálkodás egyébként komoly ammónium szennyezéssel is jár, ami egy második probléma az antibiotikum használaton kívül amellett. Elő kell mozdítanunk a fenntartható gazdálkodást, és az a bizottságtól pedig azt várjuk, hogy megmondja, hogy mit tesz annak érdekében, hogy az állatok jólétét, illetve az ide vonatkozó irányelvet kikényszerítse, illetve betartását kikényszerítse, illetve támogat-e alternatív csirketenyésztési módszereket, vagy ingergazdagabb környezetet. Ezek a rendszerek csökkentenék az ammónium kibocsátást, és elvennék a szükségességét a az antibiotikum használatnak. A bizottság kiad jelentést a kötelező címkézés hatásairól, következményeiről. Köszönöm szépen, Biankovska asszony bizottság nevében. Izgalommal várjuk válaszát. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Természetesen Andrew Keltje biztos nevében beszélek, de magam is személyesen érintettnek érzem magam, mert engem is izgat, foglalkoztat az állatjólét. Ezért örömmel vagyok itt. Az EU globális szinten is nagy termelője a broiler húsnak, baromfi húsnak, és az ágazat negyedmillió embert foglalkoztat Európában. 23 ezer nagy ö, broiler gazdaság működik Európában. Számunkra a legfontosabb azonban az, hogy az állatjólét témáit emeljük ki. Az elmúlt években a ház munkájának is betudhatóan az Európai Unió olyan jogszabályokat fogadott el, melyek világszerte vezető szerepet biztosítanak nekünk e területen. Mind a 28 tagállamban nap mint nap megvalósítják a gazdák, ezeket a, végrehajtják a jogszabályokat, nagyon komolyan veszük az állatjóétet, és teljes mértékben el vagyunk kötelezve a helyzet folyamatos javítása mellett szorosan együttműködünk a akkor is annak érdekében, hogy be is tartsák ezeket a rendelkezéseket. Tehát a broiler irányelv életbelépése óta, mely 2010-ben kerül bevezetésre, ez az irányelv jogi keretet kínál az európai tagállam, uniós tagállamoknak, és most ezáltal javult is a, a broiler tartás, és javítja az állatok jólétét ez A broiler irányelv volt az első EU jogszabály, amely állat alapú indikátorokat vezetett be, annak érdekében, hogy megfigyeljük az állatok jólétét. A friss kutatás mutatja, hogy ezen indikátorok alkalmazása, például a dermatitis jelenléte a baromfi húsban jelentős javulást hozott a baromfik jólétét illetően. Ezzel együtt folytatjuk az állatalapú indikátorok kidolgozását, és ezzel igyekszünk folyamatosan javítani az állattartás körülményeit. Van még bőven tennivaló, de a már elvégzett munka az Európai Unióban reményt ad arra, hogy eddig is az eddigi alapokon tovább tudunk haladni. Együtt a tagállamokkal és a stakeholderekkel arra törekszünk, hogy további állatalapú indikátorokat határozzon meg a broiler baromfi tartás vonatkozásában, és azt reméljük, hogy ezek az indikátorok segítik majd a tagállami hatóságokat, meg a bizottságot is, hogy jobban célzott intézkedéseket hozzanak, és ezáltal javítsák az irány végrehajtását. Persze, az állatok jólétében és egészségéből beruházás hoz plusz hasznot is, ahogy már említették, és az antibiotikum és egyéb gyógyszerek alkalmazást is figyelembe kell venni, és ez az antimikrobiális rezisztenciát elleni harcban is fontos lépés. A marketing standardeket illetően a baromfi húsban igyekszünk olyan kezdeményezéseket bevezetni, amelyek segítik a megfelelő tartást. Bizony, egy alternatív rendszerek elősegítését dolgozzunk, a hagyományos szabadon tartát baromfi, és annak, ennek a tartásnak különféle fokozatai és ter, fajtáit határozzuk meg a listán. A tagállamok ezen túl társfinanszírozhatnak beruházásokat áll, állategészségügy barát rendszerekbe a vidékfejlesztési programok révén. Ezáltal lehet javítani a minimum standardek fölé haladva. Ami pedig a kötelező címkézését illeti a csirkehúsnak, a bizottság egy végrehajtatási adományt végzett a e címkézést illetően, széles körű stakeholder konzultációt követően. Ennek az eredménye az Európai Parlamentnek a bizottság által benyújtott jelentésben szerepel. Ez a tanulmány arra jutott, hogy a kötelező állatjóléti címkezés az EU sztenderdeknek megfelelően nem hozott hozzáadott értéket. Így módon a normák javítása és az EU-ban való végletes segítése ugyanakkor tovább folyik. Egy EU referencia központ létrehozása is, amely nyúl, baromfi és, és prémes állatok tartását segíti. Ez tudományos technikai információt is tartalmaz, mely révén lehet majd támogatni a tagállamokat abban, hogy végrehajtsák ezeket az intézkedések. Várom a vitát és a hozzászólásokat. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig meghallgatjuk a képviselőcsoportok eh, hozzászólóit. Először az Európai Néppárt nevében Faria képviselő következik két percben. Obrigado. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt biztos asszony! Szeptemberben elfogadtuk Karin Kadenbach jelentését. Ez egy európai cselekvési tervről szólt a mikro, antimikrobiális rezisztencia témájában. Akkor már kifejtettük azt, amit most szeretném meg, amit szeretnék megismételni túl sok antibiotikumot használunk fel az állattenyésztésben. Tisztelt biztos hogy el tudjuk fogadni azt, hogy az antibiotikumoknak fontos szerepük van az élelmiszer biztonság ellátása szempontjából. Figyelembe kell vennünk, hogy csökkennek a költségek, és maximizálni, maximalizálni próbálják a hasznot az állattenyésztés során a túlzott állománysűrűség mellett rendkívül sok antibiotikumot használnak, és elfogadhatatlan körülmények között tartják az állatokat, összezsúfolva őket, és ezek a feltételek még inkább rontják az állatok immunrendszerét. A profilaxia és a metafilaxia az állatok esetében szintén szerepelnek abban a jelentésben, amelyet az állategészségügyi készítmények jóváhagyásával kapcsolatban fogadtunk el. Bevált gyakorlatokra van szükség, és megfelelő állattartási körülményekre. Az európai fogyasztók védelme érdekében egészséges, jó minőségű állatokra van szükség, és ehhez a természetes állattartásra, állattartást kell előmozdítanunk, hogy megfelelő viselkedési formákat tudjunk biztosítani az állatok számára, és az állomány sűrűség nem, nem szabad, hogy elősegítse a betegségek terjesztését. Szeretném hangsúlyozni ezt a kérdést, hogy a tagállamok számíthatnak-e a belső piacon a szükséges intézkedések előmozdításával, úgyhogy ne használjunk fel szükségtelenül antibiotikumokat, és végezetül az utolsó kérdésem, az európai állampolgárok fogyaszthatnak-e baromfi húst aggodalmak nélkül? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az SND frakció nevében Neuchel képviselő kap szót három percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Ma az intenzív baromfitartásról beszélünk. Hogyha megnézzük a csirkehússal kapcsolatos reklámokat, akkor itt egy új életviteli formáról van szó, könnyű főzésről, könnyű étrendről, modern konyháról, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egy tisztességes terméket fogyasszunk, ugyanakkor a valóság sohasem semmilyen másik esetben nem áll annyira messze, mint ebben az esetben. Ha tudnák az emberek, hogy ezt az egyszerű terméket hogyan állítják elő, akkor elhatárolnák magukat ezek fogyasztásától könnyű húsként értékesítik ezt a terméket, de ennek semmi köze a valósághoz. A következő kérdést intézem önhöz, biztos az, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a tényeket a realitáshoz közelítse, hogy amikor az emberek a csirke húsra gondoljanak, akkor valóban a valóságot tartsák szem előtt, hiszen valóban olyan egészséges a csirkehús, mint ahogyan azt állítjuk, sem az állatok, sem az emberek szempontjából nem annyira egészséges. Említettük az antibiotikumokat Gyakran azt olvassuk, hogy egészséges a csirkehús, de ilyen termelési módszerek mellett ez nem lehet ennyire egészséges. Lehet, hogy könnyű, lehet, hogy könnyű beszerezni ezt a fajta húst, de az állatok élete egyáltalán nem könnyű, hiszen gyakran nincs kellő szellőztetés, kellő hely, ammónium bűzben élnek, az emberek ilyenkor gázmaszkot, védőmaszkot vennének fel, mert nem tudnák ezt a szagot elviselni. Tehát könnyűnek egyáltalán nem nevezhető az, hogy milyen körülmények között élnek ezek az állatok őszinte átláthatóságot szeretnénk Európában, de nem becsületes az, ahogyan eljárunk. Jobb címkézésre van szükség, amely egyértelműen kell, hogy szemléltesse azt, hogy milyen terméket vásárol a fogyasztó, amikor belép az üzletbe. Ehhez pedig szükségünk van a címkézésre, ehhez szükségünk van az őszintességre, a becsületre, amikor levágják az állatokat, vagy amikor szállítják őket. Vannak lassabban növe, növő lassabban fejlődő fajok is. Tisztelt biztos asszony! ön nagyon nagy felelősséget visel, és a felelősség azt is jelenti, hogy választ kell adjon önnek és a bizottságnak ezekre a kérdésekre. Kérem, hogy cselekedjenek, amikor a húscsirke tenyésztésről van szó Európában, ugyanis ez egy szégyenletes téma, és szükségünk van arra, hogy rendet teremtsük a e tekintetben. Köszönöm szépen az egyszer frakció nevében, Krupa képviselője a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Sokkal egyszerűbb irányelvet megírni, mint ténylegesen be is tartatni annak rendelkezéseit. Az automatizált gazdaságok sokkal inkább gyárra hasonlítanak, mint mezőgazdasági termelésre. Ezek jelentik legnagyobb gondot. Nagyon nehéz az jólét rendelkezését fenntartani, és egészséges húst termelni. Először is az állattenyésztés természetes feltételeit felváltotta az ipari körülmények közötti állattartás. Nyolc szinten vannak elhelyezve a ketrecek emeletekben, hogy a lehető legintenzívebben és rentábilisabban folyjon a termelés. Négyzetméterenként 32 kg hús termelnek meg. Ez azt jelenti, hogy egy baromfinak egy A4-es papírnál kisebb terület adatik életére, és természetes fényt sem igen kapnak. Holott jó minőségű levegőre van a szükségük, ammónium szintcsökkentésre, és akkor antibiotikumok használatát is csökkenthetnénk. Valamint csökkentenünk kellene a boromfi baromfi húsfogyasztás negatív hatásait az emberi egészségre, hiszen folyamatosan esszük velük a herbicideket, az antibiotikumokat és a különféle vegyszereket környezetvédelmi károkat is okoznak ezek a gazdaságok. Nem szabadna genetikusan módosított takarmány sem adni a, varonfiakra, mert ez is az ember egészség, nem is szóval az antimikrobiális anyagok adagolására, amely aztán a vízbe is bekerül. Nem is szóval a, a környezeti hatásokról beleértve a szakhatást, a hanghatást, ami a, gazdaság, a gazdaságok szomszédságában érzékelhető. A trágya sem kerülhetne be a kommunális hulladékgyűjtőkbe, mert hogy betegségeket hordozhatnak. Nun im Namen der Fraktion der Most pedig a zöld frakció nevében Metz asszony kapja meg a szót. egy perc 30 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony három eh, érvel lehet alátámasztani ezt, hogy miért kell sürgősen lépni. Először is eh, ez a eh, a baromfik jólétét nem veszi figyelembe ez a gazdálkodási mód, hiszen nem tudnak se kapirgálni, se mozogni, és nem tudják még a szárnyukat sem megigazítani. Szörnyű szenvedésnek vannak kitéve, és abnormális viselkedést fejlesztenek ki. A másik dolog az az, hogy ez nem csak az állatok egészségére, hanem az európaiak egészségére is rossz ez a rendszer, hiszen az intenzív gazdálkodás az rossz egészségi állapotot okozza az állatok körében, és éppen ezért masszív antibiotikum használatot igényel, hogy elejét vegyék a járványoknak. Ez hozzájárul az antibiotikum rezisztenciához, amely egy közegészségügyi veszély. A harmadik dolog, hogy súlyos környezeti hatásokkal is jár ez a fajta gazdálkodás. Az intenzív állattenyésztés egy környezeti kár kibocsátó tenyésztés, gazdálkodás, az ammónium például egy kifejezetten káros anyag, és ahelyett, hogy a környezetvédelmet szubvencionálnánk, ezt a fajta nagyüzemi állattartást támogatjuk a kap rendszerén keresztül is. Az, ahogy bánunk az állatokkal, letükrözi azt, amit mi, mint társadalom, mit képzelünk magunkról az állatokkal való rossz bánásmódot nem szabad továbbra is támogatni. Ezt meg kell változtatnunk, és én felhívom az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket. Köszönöm szépen. Ez egységes baloldal nevében, a gól nevében Házekam asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ma ünnepeljük az Állatok Világnapját. Elősükő alkalom ezt, az Európai Parlament megvitatja a baromfék, a húsiparban élő állatok életét. Egy kis sibéből 6 hét alatt nő fel két kilós óriás álmai csirke. Halára növekszik, növ, növ, növ, növik magukat. Hollandiában úgy csirkéket, hogy agyon csirke. 50 évvel ezelőtt fél év kellett ahhoz, hogy megnőjön egy kilóra egy csirke, ma 42 nap alatt. Rövid életük tele van fájdalommal, egyfajta kínos út különféle betegségektől szenvednek, hatalmas fájdalmaktól, és ahhoz, hogy túléljék ezt a kínos életet, folyamatosan antibiotikumot kapnak. Miért? Csak azért, hogy az Európai Unió kényszeresen növelje a termelés és a fogyasztást. Az népegészség kárára, a környezet kárára, és persze legfőképpen az állatok kárára. Ennek véget kell vetnünk. Be kell szüntetnünk a gyorsan növő csirkefajták tenyésztését, friss levegőre, napfényre, szabad térre van szüksége az állatoknak, nap mint nap, hogy kimehessenek a ketrecből. A 11, elmúlt 11 évben az Európai Bizottság semmit sem szólt ez ügyben. A jelentés mutatja, hat, hogy hat évet késett a jelentés, és igazi megoldás sem ö, tartalmaz. Ezért kérem a támogatását a kollégáimnak és az Európai Bizottságnak, hogy végre foglalkozunk ezzel, adjunk védelmet az állatoknak, hogy megérdemelek. És ezentúl azt gondolom, hogy az európai mezőgazdasági támogatásokat el kell törölni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az FDD frakció nevében Évi képviselője a szó két és fél percben. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák. Ma van az állatok világnapja, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy felmerült ma délután ez a szóbeli kérdés, főleg ha némileg meg tudjuk világítani a gyakran elfeledett állatok helyzetét. Ugyanakkor ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálnunk, ugyanis itt egy komoly problémával állunk szemben, ezért nagyon helyén való az, hogy ezt a témát napirendre tűztük. Nagyon sok felmérés, kutatás készült, ezekből kiderül, hogy a csirke tenyésztés teljessége fenntarthatatlan. A broiler csirkéket pusztán a hús előállítása céljából tenyésztik. Nagy mennyiségben tartják őket kis ketrecekben, olyan körülmények között, ahol az állatbetegségek könnyen és gyorsan terjedhetnek. Az egész ipari modell teljesen helytelen az antibiotikumok szisztematikus preventív jellegű felhasználása sem a megfelelő eljárás. Természetesen ennek az az eredménye, hogy antimikrobiális rezisztencia alakul ki az állatoknál és az embereknél is, ami európai közegészségügyi problémát is jelenthet. Az Európai Parlament már kifejtette álláspontját ezzel kapcsolatban a múlt hónapban elfogadott Kádenbach jelentésben biztosítanunk kell azt, hogy az emberek a kötelességüknek megfelelően járnak el, és megfelelően kell az Európai Unióban kezelnünk ezt a kérdést. Olaszország Európában második helyen áll az antibiotikumok felhasználása tekintetében 1,8 millió tonna antibiotikumot használnak fel évente, hogyha valamilyen másfajta fogyasztási modellt használhatnánk a bevált gyakorlatok alapján, illetve a biológia biztonság elveit követve, az mindenkinek a hasznára válna. Nem csak a broiler tenyésztés hatásait csökkenthetnénk, ugye hallottuk az ammónium szennyezés problémáját is, és a ketreceket is be kellene tiltanunk. Éppen ezért arra hívnám fel a kollégák figyelmét, hogy vessünk véget a ketrecek korszakának, támogassuk az erre vonatkozó petíciót, és hallgassuk meg azokat az állampolgárokat, akik aggódnak a helyzet miatt, és azért mozgósítanak, hogy véget vessünk ennek. A Nemzetek Európája frakció nevében Bild asszony másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Állandó sérülésekkel küzdködve, mozgásképtelenül, napfény nélkül élve, élnek ezek az állatok méltatlan körülmények között csak azért, hogy 13 millió tonna húst termelhessünk Európában. Ez azonban nem a kivétel. A több mint 5000-es gazdaságok adják eh, a 90%-át a csirkehúsnak Európában. Eh, négyszer gyorsabban növekszenek, mint az 50-es években ezek a tyúkok, ami egy eh, rendkívül intenzív gazdálkodás eredménye. Az állat jólét az egy fontos kérdés akkor is, amikor a világ népessége csökken, növekszik gyorsan. Egy hallatlan mértékű egészségügyi problémát okozhat a gyógyszerrezisztencia is, amely akár évi 10 millió halálesetet okozhat 2050-ig. Emellett ott van az etikai kérdés, mivel a kiszolgáltatottakkal való bánásmód egy civilizáció fejlettségének jelzője, nem lehetünk érzéketlenek ez iránt, a tevékenység iránt. Vagy van szavunk, vagy nincs. Vagy van szívünk, vagy nincs. Most pedig a frakciók nevében hozzászólók következnek. Kelly úr két percben a következő. Köszönöm, elnök asszony. Biancoszka biztos asszony szavait hallgatva is mondhatjuk, hogy egyhangú a nézetünk, amely jelentésben tükröződik. Rendkívül fontos Európában az állatjólét kérdés, és sokszor szemet hunyunk a felőtt. Az irányelv ugyan előirányoz alapnormákat a baromfi védelmében, de a határon átnyúló, minden tagállamban megvalósuló végrehajtáson áll vagy bukik ennek a sikere, és ezt bizony sok helyen nem látjuk megvalósulni. Azok a problémák, amelyekről ma beszélünk, állítólag az is tartalmazzák, hogy a csak húsért tartott baromfik tízezrével rettenetes körülmények között élnek, anélkül, hogy természetes életmódjukat folytathatnák, akár természetes napfény nélkül is. Ennek kihatásai vannak az emberi egészségre is. Például az antibiotikumok bevitel az emberi szervezetbe. Ez bizony továbbra nem lehet erre nem reagálni, valamint az ipari baromfihús környezetvédelmi hatás, környezetkárosító hatása is egyre súlyosabbak, például az ammónia megjelenése a vízben. Már az ágazat tesz némi lépéseket, orvosolandó a kérdéseket, de kötelező érvényű, hogy átfogó, komprehenzív módszert annal lépjünk fel a problémák rendezésére a lehetőleg hatékonyabban, és minden tagállamban tudatosítsuk a probléma sokféliségét és jelenlétét. Kaltenbach asszony és a többiek kérdését feltéve a bizottságnak, kérdem én, mit teszünk végül is a broiler csirkék jólétének javítására és a ezzel kapcsolatos problémák kezelésére. Két percen van. Vajon jobb életük lesz a csirkéknek, a baromfinak, és milyen módszertanal vizsgáljuk a jól létüket, hogyan tudjuk javítani az életminőségüket, csökkentve azokat a negatív hatásokat, amelyek a környezetet és az emberi egészséget érintik. Ha a marhát és a, a, a birkát is így tartanánk, azonnal bezáratnák a gazdaságokat. Vagy miért engedik, hogy a baromfinkat így tartsák? Elfogadhatatlan ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vájc képviselő másfél percben. Köszönöm, biztos asszony, elnök asszony. Biztos asszony, nem tudom, hogy ki írta az ön beszédét, de a bevezetőjében azt mondta, hogy Európa egy globális szereplő, egy globális csirkehús exportőr és tenyésztő. Valóban úgy gondolja, hogy gén kezelt szóját importálunk Brazíliából, Eh, ahol eh, az esőerdőket eh, írtják ezért, és mi elárasztjuk a világpiacot csirkével, ugyanakkor a szennyezés és a tömeges állattartás itt marad Európában. Valóban ez egy jövőbe tekintő modell az európai mezőgazdaság számára. Ön az állásokkal érvelt vállalkozások, gazdaságok ezrei zárnak be Európában azért, mert az ipari mezőgazdaság és állattenyésztés árképzésével nem tudnak versenyt tartani. Ön úgy gondolja, hogy ha véget vetnénk az ilyen agrárrendszereknek, a jövőben az európai gazdákat támogatnánk, hogy egy környezetbarát csirketenyésztéssel foglalkozzanak, akkor nem tudnánk munkahelyeket teremteni. Ha önök ezt nem akarják állatvédelmi megfontolásokból, ha önöknek mindegy, hogy mennyit szenvednek a csirkek, akkor kérem, hogy legalább azért tegye meg, hogy az európaiak egészségét védje. 25 ezer halott évente a a több baktériumra rezisztens antibiotikumok miatt. Mégis mire van szükség az, hogy átgondolják ezt a mezőgazdasági modellt? Kérem, beszéljen Hogan kollégájával, hogy gondoljunk ki egy olyan modellt, amely az európai gazdáknak kedvez, és ezt az ipari jellegű mezőgazdaságot befejezi. Köszönöm szépen, egy képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony a hatalmas mennyiségű antibiotikumot alkalmaznak a tömeges baromfitartásban, és a jövőben még többet fognak. Épp azért, mert a, a kínban tartott állatok csak így termelik meg a profitot a húsgyárban, mert ki vannak térve a betegségeknek, tudnék a tartási körülmények elképesztőek, tehát csak antibiotikumokkal tudják fenntartani ezt. Széles spektrumú antibiotikumok felelőtlen tömeges adásával az emberi egészségbe is beavatkoznak, holott ez az utolsó védővonal lehet egyes emberi betegségek kezelésében. Egyre több olyan baktérium törzs van tudnilik, amely e gyakorlatok miatt e ellenállóvá válik. Az, az antibiotikum nem csak a baromfi húst szennyezi, hanem a vágóhidi hulladék és a, a trágya révén a környezet egészét egy katasztrófát készítünk ezzel elő. Mit tesz a bizottság? A, a politikájával a, a baromfi báróknak udvarol, és semmibe veszi a jövő, jövő generációnak egészségét, akik meg fognak halni majd a rezisztens baktériumok támadásában. Hát korábban e, e, a tüdőbetegségekre adott antibiotikumok már jobbára nem, nem adhatóak. A kórházakban egyre inkább terjednek olyan pneumónia baktériumok, amelyek ellen semmi sem segít. A bizottság felelős választ adni. Miért késlekednek, miért nem lépnek most sem? Ez ö, szégyen, a, a, a botrány szakadéka nyílik meg. Elvárom a bizottságtól, hogy most lépjenek, különben majd az állatvédő fognak lépni. Köszönöm szépen, Zsámi asszony a következő. Madame la Présidente, mes chers collègues. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! az antibiotikum eh, használata a növekedést eh, hivatott előmozdítani ezeknél az állatoknál. Erről már beszéltünk az Intában sokszor. Ehm, ez az eljárás a tagállamaink 100%-ában engedélyezett és kihasznált, eh, csak úgy, mint a nagy partnerországokban, amelyekkel Juncker úr szabadkereskedelmi megállapodást tárgyalt le amikor a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy az állati antibiotikum felhasználás már meghaladja az emberit. Fontos, hogy egy valódi nyomon követhetőségi és címkézési rendszert használjunk és, alka- és fejleszünk ki. Egyrészt az állatok jóléte szempontjából fontos ez, másrészt pedig fogyasztóvédelmi okokból is. Nun erhält Herr Dorfmann. Most pedig Dorfmann úri a szó másfél percben. Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk, ugyanis egyre népszerűbb a csirkehús fogyasztás, de ha megnézzük az elmúlt 10 év adatait, azt látjuk, hogy 8 millió tonnáról 13 millió tonnára növekedett a fogyasztás. Európában arról is lehet beszélni, hogy a táplálkozásunk szempontjából észszerű-e, hogy több csirkehúst eszünk egy évben, mint almát, azt, talán ezt is meg lehet kérdőjelezni. Ugyanakkor nem lehet mindent egy kalap alá venni, hiszen Európában vannak olyan esetek is, amikor megfelelő az állattartás, vannak különböző kezdeményezések Németországban is, a mezőgazdasági szakbizottsággal én is jártam Hollandiában, és Várénigen körzetében láttuk, hogy igenis odafigyelnek az állat jólétre, de az Európai Bizottság, és a tekintetben igazat adok a kollégáimnak, nem képes az illeti, a vonatkozó irányelvet átültetni. Vannak szabályok, de ezeket át kell ültetni a gyakorlatba. És azok, akik helyesen járnak el, ők ők fizetik meg ennek az árát, hiszen nem lesznek versenyképesek azért, mert mások olcsóban tudnak termelni. Ezt a tojás termelésnél, termelésnél is láttuk. Azok, akik nagyobb beruházásokat eszközöltek, végeredményben nem voltak a piacon már versenyképesek, azért, mert mások Európában a régi módszerekkel folytatták a munkát. Ugyanez a helyzet, mint a tojásoknál, itt is Európában megszűntek munkahelyek, áthelyeződtek Ukrajnába, ahonnan aztán vámentesen importáljuk a tojást. Itt is oda kell most figyelnünk, mert azok, akik importálnak, ugyanolyan szabályokat kell, hogy betartsanak, máskülönben védővámokra van szükség, egy más megold, másik megoldás nem elfogadható a gazdák számára. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Kicsit nagyvonalú voltam ma a hozzászólási idővel, mert a Catch the Eye folyamathoz senki sem jelentkezett, ezért nem akartam megszakítani, félbeszakítani önöket. Itt most elég egységes véleményeket hallottunk a parlamentben, most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy választ a kérdésekre. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, azoknak, akik megszólaltak ma. Nagyon fontos témáról van szó Természetesen minden megjegyzésüket közvetíteni fogom Andrukajte biztosnak. Két dolgot emelnék itt ki. A bizottság akar lépni, foglalkozni ezzel a témával, és végre akarja hajtatni az irányelvet. Azért volt különösen fontos az önök fellépése, mert szerintem szükség van arra, hogy együtt járjunk el, csökkentve az ipari állattenyésztés negatív hatását egyrészt az állatok jólétére, másrészt pedig a környezetre, illetve az emberi egészségre. Az önök aggodalmait is figyelembe fogjuk venni. Én személy szerint is meg tudom ígérni, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a bizottság figyelmét rátereljem erre a témára. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. A vitát ezzel zárjuk. A szavazás a témában az októberi második plenáris ülésen lesz majd. Az ülésjegyző könyve a következő ülésszakra rendelkezésre áll majd, ha nem lesz ellenvetés, akkor a mai ülésben elfogadott állásfoglalásokat eljutatjuk az érintett személyeknek és testületeknek. Az ülés szakot ezzel megszakítjuk, lezárom az ülést.